Proszę Państwa, Proszę Państwa, jeśli można, czas ucieka. Ha megengedik, akkor megkezdjük az ülést, nincs túl sok időnk meglehetősen sűrű a mai programunk. Lavia elnök úr is azt javasolja, hogy kezdjük meg. Szikerszki a nevem, Cseslev Szikerszki, a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Bizottság elnökeként működök. Örülök, hogy megnyithatom ezt a meghallgatást. Először is az együttesülés valamennyi résztvevőjét és a meghallgatás valamennyi résztvevőjét szeretném üdvözölni. Köszönöm a lett elnökségnek és Androkait is biztos úrnak, hogy elfogadták a mai napra a meghívásunkat, illetőleg, hogy el is jöttek, tehát örülök, hogy itt vannak, üdvözlöm Önöket. Valamennyien tudják, hogy ezeket a meghallgatásokat a jogalkotói munkánk előkészítése keretében végezzük. Itt két törvényjavaslatról van szó, amit az Európai Bizottság készített elő, és ezeket az Agri és az Envi szakbizottság közösen dolgozza fel. Itt társ jelentéskészítőink vannak, Julia Moy az Agri nevében, és Renate Zomer az Envi, a Környezetvédelmi Szakbizottság nevében készíti tehát a jelentést. Üdvözlöm a két hölgyet is, nyilván ők is szót kapnak mindjárt. Szeretném még hangsúlyozni, hogy mintegy 2008 óta, amióta 2008. szeptember 3-án elfogadtunk egy véleményt, amelyben a parlament arra szólított fel, hogy konkrét jogot alkossunk, amely a klónozást szabályozza. Meggyőződésem, hogy a szakbizottságunk számára ez a mai rendezvény ebből a szempontból rendkívül fontos alkalom, hiszen egy bonyolult problematikával szembesülünk, és ki tudunk mai napon térni a legkülönbözőbb aspektusokra, amelyeket itt figyelembe kell venni, hiszen egy rendkívül összetett, fontos és társadalmilag érzékeny témáról van szó. A mai meghallgatást három részre osztjuk. Az első részben az intézmények képviselői, tartják meg a bevezetőket, utána egy első pódiumvita következik, amelynek témája a mezőgazdaságra gyakorolt hatás, illetve az állati egészségügy, az állatok jóléte, vagyis a klónozás összefüggése, és a következő részben pedig a fogyasztóvédelmi és társadalmi aspektusok kerülnek előtérbe. Ezennel meg is adom a szót igen tisztelt kollégámnak, Giovanni Laviának, aki, önök is tudják, az ENVI szakbizottság elnöke. A későbbiekben pedig a két jelentéskészítő készítő szót. Parancsoljon, elnök úr! Köszönöm szépen! Mindenek előtt köszönöm Szikerszki úrnak a bevezetőt. A klónozás az állatok esetében már régóta foglalkoztat bennünket szakbizottságként, hiszen a közegészségügy, az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem egyben hozzánk tartozik. Az egyeztetési folyamatot, ami amióta az első kiegészítés készült ehhez a törvényhez 2011-ben, és hát itt bizony voltak kifogásaink a klónozással kapcsolatban, a mert kapcsolatban, ahogyan ezt a törvény kezeli. Azóta az NV szakbizottság többször is eh, ragaszkodott ahhoz, hogy az Európai Bizottság készítsen a klónozással kapcsolatban új javaslatot. A tanács az egyeztetési folyamatban is csatlakozott ez az Európai Bizottság javaslatai 2014. december 8-án született meg, ez végre megkezdte a munkát ezen a területen, és súlyt helyzetre a területre. Itt nagyon fontos az állatok klónozása, hiszen ezt a, a az értékesítési láncban az állatoknál mindenképpen figyelembe kell venni. Itt fontos a nyomon követhetőség és a megbízhatóság. És látnunk kell, hogy a klónozás milyen hatással van az utódokra. Ez feltétlenül meghatározza a klónozás esetén a reproduktív anyagok létrejöttét. Ez egy fontos téma, nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ezért nagyon örülök annak, hogy a mai napon sor kerül erre a közös meghallgatásra Andrukaitis biztos úr jelenlétében, illetőleg a, a Stálmester úr is jelen van a lett elnökség képviseletében, ezzel együttesen tudunk fellépni. Hat kiváló szakértőt tudtuk meghívni egy előadás keretében, és azt hiszem, hogy nagy lépést tudunk tenni a végcélunk eléréséhez és a jogalkotás további folytatásához. Bardzo dziękuję. W tej chwili przejdziemy do... Köszönöm szépen. Ezennel meg is adom a szót a jelentéstevőknek. Először Moly asszony az Agri nevében fog szólni. Parancsoljon! Kérem röviden, és tartsák be az erre szánt időt. Köszönöm, tisztelt kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy itt lettek most ezen az első viten ezzel a fontos témával kapcsolatban, amely mindannyiunkat közelről érint. Az állatok klónozása rendkívül kényes téma, és amikor ezzel foglalkozunk, minden lehetőséget követ, lehetséges következményt figyelembe kell vennünk az állattenyésztésre és a kereskedelemre olyan termékek esetében, amelyek klónzásból származnak, hogy ezek milyen kihatással járhatnak polgáraink egészségére hatalmas feladat áll előttünk, hiszen a jövőnk egy részéről döntünk ezáltal az élelmezésünk jövőjéről, az táplálkozási szokásainkról és a társadalom jövőjéről is. Nagy várakozással hallgatom meg majd az önök véleményét, de szeretném felhívni a figyelmüket néhány észrevételre, amelyek számomra fontosak, és ebből szeretnék kiindulni az elemzéseim során. Először is világos, hogy nagyon nagy bizonytalanság uralkodik ezzel a témával kapcsolatosan Európában, nincs közös irányvonal. 2011-ben nem volt megállapodás az új élelmiszerek kapcsán, pontosan azért, mert olyan élelmiszerek is bekerültek ebbe, amelyek klónozott állatokból származnak, és a bizottság ezért 2013 végén egy új jogalkotási kezdeményezéssel kellett, hogy visszatérjen erre a témára, hogy megoldást találjon. A bizottság javaslatai ezen a területen bizonyos jó kiindulapot jelenthetnek a munkánkhoz. Amit megtapasztaltam ezen új jogszabály útja során, az az, hogy nagyon nagy a tudományos bizonytalanság, nem csupán az állatok egészségével kapcsolatosan, hanem azon hatásokkal is kapcsolatosan is, amelyek a klónozott állatokból származó termékek fogyasztásából adódhatnak az emberre. Az ezzel kapcsolatos ismeretek még korlátozottak. Az EFSA elemzésében több kritikus pont is felvetődik és más hivatalos elemzések vizsgálatakor is nagyon sok hiányosságot találtam. Nincs elég tudományos adat ugyanis jelenleg. Nincs bizonyosság azt illetően, hogy milyen kritériumokat kell használni az állatok kiválasztásánál, a faj kiválasztásánál, ugyanis a természetben jelenlévő sajátosságokat kellene így figyelembe venni, hiszen ha nem így járunk el, másféle szelekciót végzünk, és mindenféleképpen nagyon gondosan, elővegyezetosan kell ezen eljárások hatásait megvizsgálni. Az európai fogyasztók és egészségük védelme érdekében szeretném hozzáfűzni, hogy prioritásaink között nagy figyelmet kell fordítanunk az állatok státuszára is, hiszen a Lisszaboni szerződés 13, as cikke kitér erre a vetületre is. Tehát meg kell egy helyes egyensúlyt találni, úgy, hogy egyetlen vetületet vagy szempontot se, se szorítsunk háttérbe. Az jólétet ugyanolyan szinten kell biztosítani, mint az európai fogyasztók egészségének védelmét. És ezen két vetületet párhuzamosan kell végig figyelembe vennünk. Nagyon nagy tehát a felelősségünk, ugyanakkor bizonyos vagyok abban, hogy az MV beli szakbizottsági kollégákkal és az elnyékjelentéstevőkkel, valamint, valamint önökkel együtt sikerül ezt az ügyet megoldanunk az európai polgárok, fogyasztók érdekében. Várom tehát a szakértők véleményét, akik bizonyosan sok ötlettel szolgálnak, melyek nyomán elindulhatunk majd. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Zomer asszony kapszolót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm valamennyi kollégát, különösen a pódiumon, biztos urat. Örülök, hogy mindkét bizottság most egyszerre foglalkozik az ügyjel, és a két társ előadó is ö, ö, várhatóan jól együtt fog működni, mint ahogy eddig is jó volt az együttműködés köztünk. Nos, izgalommal várom ezt a mai eszmecserét. Sok kolléga van itt a házban, akik, akik még nem foglalkoztak mélyebben ezzel a témával, de 2008-ban kezdődött már az élelmiszerrendelet bukása kapcsán a klónozással való foglalkozásunk, és megint elakadt a folyamat, és pont ezért különvették most, és szerintem is jó ez így, a klónozást külön érdemes szabályozni, de szabályozni kell, itt az ideje. Annak, hogy európai szabályozás érvényesüljön, a klónokkal kapcsolatban, és az Európai Parlament végül is eléggé egységes álláspontot képviselt eddig is. Nem akarunk klónozott állatokat Európában, de különösen nem akarjuk őket és az utódaikat fogyasztani, legalábbis ez volt a parlament véleménye eddig. Persze sok részletkérdést kell tisztázni, az állatvédelem, etika, kérdéseit, az élelmiszerbiztonság kérdéseit, és persze az élelmiszer ipar, illetve a mezőgazdaság érdekeit is figyelembe kell venni. Van-e ezekre a klónokra tényleg szükség a világban való versenyképesség megtartásához? Mindezekkel a kérdésekkel fogunk ma foglalkozni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy izgalmas lesz ez az eszmecsere. Mindannyiunknak kellemes és hasznos délutánt kívánok. Én is köszönöm. Zomer asszonynak. Most a lett elnökség eh, titkárságának helyettes vezetőjét szólítom. Nagykövet úr, öné a szó. Tisztelt eh, elnök úr, Sikecki úr, Dukákis eh, biztos úr, és tisztelt képviselők, vendégek, nagyon örülök, hogy itt lehetek az önök körében a klónozásról szóló eszmecserén. Köszönöm a meghívást. És szívesen mondom el, hogy hol, hogyan áll a lett elnökség a kérdéshez. Ahogy az előttem szólók is, én is először egy kicsit a javaslat hátteréről szólnék. Ahogy mindannyian tudják, az EU klónozási politikájának elég hosszú intézmény között egyeztetési története van. A, a Noble Foods Proposal bukása után 2011-ben élénkült föl, élénkült föl az eszmecsere, és a klónozott állatok utódaiból és belőlük származó élőmészerek kapcsán most eljutottunk oda, hogy nem sikerül egyelőre minden érdekelt felett megnyugtató szabályozást alkotni. Most a piaci engedélyezésre szorítkozunk csak a vita során, nem a klónozás elméletére, filozófiájára. A bizottság az állatok klónozása ügyében 2011-ben már volt, rélt egy alapjavaslattal. Kérem ezt idézzék emlékezetükbe, hogy a meglévő szabályoktól ne térjünk el, de tény, hogy tart a további jogalkotás. A parlament és a bizottság most egymáshoz közeli álláspontokat képvisel. Az új típusú élelmiszerek kapcsán, az innovatív élelmiszeri technikai eljárások kapcsán a leg fontosabb prioritás mindkettőnk számára a legmagasabb szintű biztonság, a klónzás technológiák korlátozása, betiltása bizonyos területeken, illetve az állatklónok fogyasztásra való felhasználásának tiltása. Nyilván ezek mögött etikai megfontolások állnak, de most el kell, hogy mondjam a tanács véleményét is ezekről a kérdésekről. Nem titok, hogy a tanács a klonozást külön akarja az új élelmiszerekre vonatkozó jogalkotástól kezelni. A lett elnökség ezt az álláspontot fogja képviselni, és a mai alkalmat is arra szeretném felhasználni, hogy önöknek felhívjam a figyelmét erre. Tehát meg lehet egyezni a novel foodokról, most a klónozás nélkül, és ezáltal az innováció tovább mehet az élelmiszeriparban, a klónozásról pedig külön akarunk dönteni. Az európai fogyasztók ezen innovatív technológiák révén nagyobb élelmiszerválasztékból részesülnek, és közben a legmagasabb igényeknek megfelelő élelmiszereket fogyaszthatnak. Nagyon alapos technikai vizsgálat az zajlik most a javaslatoknak a bizottságnál. A szakmai értékelés tehát elkezdődött. A tagállamok számára ez egy nagyon érzékeny téma, és nem egyformán érzékeny. A tanácsi üléseken eddig az derült ki, hogy a jogalapot megfogalmazták, a nemzetközi szabályokkal való egyezést akarják garantálni, az ellenőrzés mechanizmusait kialakítani. És megoldásokat keresnek, elsősorban tiszta jogalapot, amely magában foglalja a hatástanulmányokok és a végrehajtató ellenőrzések intézkedéseit is, illetve a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak való megfelelést is. Tehát ezek az alap pillérei a gondolkodásnak, ezen keretek között kell megtalálnunk egy pragmatikus, szakmailag végrehajtható, a szintkézés szempontjából is végrehajtható szabályozást alkotnunk. A tanács tehát a parlament munkáját szoros figyelemmel követi, és reméli, hogy meg tudnak majd állapodni a két intézmény egymással ebben az igen kényes kérdésben, annak bonyolultsága ellenére. Köszönöm szépen, nagykövet úr, hogy a tanács véleményét az elnökség nevében bemutatta. Most pedig biztos úrnak adom meg a szót, Andrukaitis úr parancsoljon, vázolja az Európai Bizottság véleményét. Igen, tisztelt eh, elnökök, előadók, eh, hölgyem és uraim! Hálás vagyok azért, hogy az első együttes ülésre meghívtak ebben az ügyben, hogy megvitassam az Európai Bizottság két javaslatát a klónozással kapcsolatban. Az előző bizottság mandátum alatt 2013. decemberében fogadták az első lépéseket, és szeretnék röviden, röviden kitérni a két javaslat tartalmára. Miről is beszélünk valójában az első javaslat? a klónozás felfüggesztésére irányul. Ez a tagállamoktól elvárja, hogy betiltsák a klónozást a juhok, kecskék, szarvasmarhák esetében, hogyha bizonyos célokra használják ezeket fel, és hogyha a klónokat a piacra kívánják dobni, illetve a magzatokat. A második a következő lépés szabályozása. A klónozott állatokból készült élelmiszereket vizsgálja. Itt egy tilalmat vezetnének be, hogy a húsokra és tejtermékekre a klónozott állatok esetében itt egy klónozott technikáról beszélünk, és az klónozott állatokról önmagában a második pedig az élelmiszere irányul, mint már az imént elmondtam. Miután az Európai Bizottság, el, miután elfogadták ezt a jogot, akkor az Európai Bizottság öt év múlva megvizsgálná a kereteket és a hatásokat etikai és állatjóléti szempontból. Ezek után az eredményeket beti, bemutatják a parlamentek és a tanácsnak. Igen, tisztelt elnökök, képviselők, a parlament eh, eh, egészségügyi eh, és környezetvédelmi és mezőgazdasági szakbizottságának egy együttes üléséről van szó. Ez mutatja, hogy mennyire bonyolult témáról van szó. Ami engem illet, igen optimista vagyok, hogyha a génmódosított szervezetekkel sikerült eredményt elérni, a klónozással is haladni tudunk. A Novel Food rendelet 2011-es elfogadása kapcsán már beszéltünk a magyar elnökség alatt erről a területről, és az új élelmiszerrel kapcsolatos jogelfogadása azonban három év vita után, egyeztetés után nem sikerült, és éppen ezért az 2014 kapcsán egy új jogalkotói kezdeményezés keretében foglalkozunk ezzel a témával. Itt az Európai Bizottság két külön javaslatot készít, és leválasztjuk a klónozást az új élelmiszerekről. Ez az a téma, amiről ma fogunk vitatkozni. Alaposan megvizsgáltam a felvetett témákat, és azért jöttem el, hogy meghallgassam az önök véleményét. Igen, tisztelt képviselők, elnökök. Igen, font, azt hiszem komplex témáról van szó, és valamennyi részletet meg kell vizsgálnunk. Élelmiszerbiztonságot, etikai kérdéseket, állatjólét, állategészségügy, a genetikai sokszínűség témája, ezt mind szem előtt kell tartani, de ide tartozik az innováció és a kutatás is. A jó döntéshozatal azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb témákat egyensúlyba tudjuk hozni egymással. Ezért várom kíváncsian a mai véleményeket a legkülönbözőbb aspektusokban. Nagyon bízom az önök értékelésében, és tudom, hogy vannak kockázatok. Ez egy nagyon komoly kérdés, ahogyan ezt az állatok egészségéből, egészsége szempontjából vizsgáljuk itt gondoljunk csak a pótanyákra és egyebekre, állatokra, stb., hogy milyen szenvedéseket okozunk. Szabad -e így manipulálni állatokat, tárgyá silányítani őket ebben az összefüggésben. Ez egy rendkívül fontos dolog, és az elveket szem hagyhatjuk figyelmen kívül, az állatok érző lények, ezt sosem téveszthetjük szem előtt, ezért meg kell vizsgálni a mezőgazdaság keretei között, hogy milyen lehetőségeink vannak. Itt nem csak az innovatív termelésről szabad beszélnünk, hiszen gondolnunk kell az állatok szenvedésére is. Most valamennyien tudjuk, hogy harmadik államok másképp közelítik meg a kérdést, ez felveti a kérdést, hogy az utódok a leszározottak esetében, a klónozott állatoknál milyen kérdéseket kell vizsgálnunk. Itt alaposan végig kell gondolnunk az egyes kérdéseket. Az, az Európában inszeminált állatok kérdése egy rendkívül fontos terület, és meg kell látnunk, hogy itt milyen különbségek vannak a hagyományos inszemináció és a klónozott állatok inszeminációja között. Itt az Európai Bizottság igyekszik majd egy végleges álláspontot kialakítani. Itt a legkülönbözőbb opciókat kell megvizsgálnunk, például a, feltűn, a, a jelölés és az, a a klónozás feltüntetése között. A külön feltüntetése egyébként költséges is lehet, ezért ezt a követelményt nem támasztjuk a gazdálkodókkal szemben, de ennek ellenére az ügyet teljes mértékben megkívánjuk vizsgálni a bizottság szolgálatai a címkezéssel a jelöléssel kapcsolatban alapos tanulmányt készítettek, és ez rámutat arra, hogy mennyire érzékeny kérdésről beszélünk valójában, amikor a klónozott állatok leszármazottainak, utódainak a jelöléséről van szó, szóval az ebből készült élelmiszerekről. Itt azt hiszem, hogy további véleménycserére és eszmecserére van szükség. Azért jöttem el a mai napon, tisztelt képviselők, hogy meghallgassam a véleményüket, és bizonyára a jövőben valamennyi opciót mérlegelni fogjuk, és együtt kívánunk haladni önökkel ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel az első workshop végére értünk. Az intézmények főképviselőit meghallgattuk. Most nézzük az első panel munkáját. A tematikus panel az Agribizottság irányítása alatt működik majd. Az állat jólét, az állategészségügy szempontjairól fogunk most ezt még cserélni. Mielőtt azonban kérem szakértőinket, hogy tartsák meg előadásaikat. Az Agri előadóját, azt asszonyt fogom kérni, hogy vezesse be nekünk a témát. Nos, tehát mi az Agri Szakbizottság részéről szeretnénk néhány szakértőt szóhoz jutatni ezzel a témával kapcsolatosan. Úgy véljük, hogy az állat állat jólét problémája nagyon fontos, ahogyan ezt a Lisszaboni szerződés 13. cikke is kimondja. Ezek az lények is érző lények. A klónozás technikáit illetően szeretnénk a szakértők segítségével megérteni, hogy ezen technikák mennyi szenvedést okozhatnak az állatoknak. Tehát szeretnénk, hogyha most a szakértők jutnának szóhoz, akiket meghívtunk erre az alkalomra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ilyen Vinemannak adok most szót, aki három szakértőnk egyike, aki elsőként fog most beszélni, és mindhárom szakértőnket szeretném üdvözölni. Venem úr az European Forum of Farm Animal Breeders szövetségnek az elnöke, és maga is állattenyésztési szakértő, a Egeringeni Egyetem professzora. Több minisztériumi posztot vezetett már a holland mezőgazdasági minisztériumban, és mind az állami, mind a magán szektorban dolgozott már. Venemen úr, megadom most önnek a szót, 10 perc erejéig parancsoljon. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívást is erre a nagyon fontos ülésre. Részünkről nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Mielőtt belefognék a témába, először a szervezetem, szervezetünkről szeretnék beszélni, van néhány dián erről. Ez egy magán és magán cégeknek a szövetsége, tehát magánvállalkozásokról van szó, egyesek termelőszövetkezeti formában működnek, maguk a, a tagok is tagjai a szervezetnek. Európa szerte azonban 30 nagy szervezet a tagunk, minden háziállat, kérődzők, baromfiak és sertésfélék is a profilunkba tartozik. Nem csak a tenyésztéssel, hanem a szaporítással is foglalkozunk. A, a klónozás az egyfajta szaporítás, de nyilván hatással van a tenyésztés aspektusaira is. Mi megpróbáljuk tagjaink érdekeit képviselni az Európai Bizottság Parlament felé és egyéb szereplők felé Brüsszelben és máshol is, és befolyásolni a politika csinálást, a szakmai jogalkotást, állategészségügyi szempontból elsősorban, de magunk is kutatunk, és próbáljuk felmérni a kutatási igényeket, és a Horizont 2020-as Horizont programon belül 2014-15-re is most kialakítottuk a kutatási tevékenységünket. Amikor az állatok klónozásáról van szó, akkor egy nagyon egyszerű képernyőt tudok önöknek mutatni a klónozási javaslat a 892-es, a piacosítási javaslat pedig a 893-as, ezekről fogunk majd most részletesebben beszélni. A klónozási javaslatról a bizottság, a biztos úr épp most szólt, tehát az állatok klónozását jelenleg tiltjuk, és az embrió klónok és állatklónok importját is tiltjuk, és hangsúlyozni szeretném, hogy az embrió klón nem egyenlő a klónok embrióival ez egy félreértés szokott lenni képviselői körökben. Az embrió klón egy klónozott állat első életformája. És pirossal kiemeltem, hogy a klónozott államok szaporító anyagára azonban az EU nem vetett ki import tilalmat eddig. Mit gondol az EFAD? Mi a klónozás előnye? A klonozás egy szaporítási technológia, nem tenyésztési technológia. Nincs szó genetikai módosításról, hiszen már egy meglévő génállományt ismételnek meg. A klónozás lerövidítheti a generációk egymás után következésének intervallumát, ez főleg a sertés ágazatban nagyon fontos, ahol piramis szerűen kell elképzelni. A nagyon jó tenyészállatok a piramis súcsán vannak, és sokszor nagyon sokat kell várni, míg ugye a jó tenyész állat mindenhova eljutatja a tenyész szaporítóanyagot. A klónozás által, tehát ez sökken, és a nagyon értékes állatokat nem vesztjük el, ezek megismételhetők a genomszelekció egy másik ö, módszer, ez sem génmódosítás, itt csak gén szelekcióról van szó, az értékes géneket próbáljuk elősegíteni. Ha van egy jó tenyész bika, előfordulhat, hogy ö, ö, megismétlése megéri, és ez nagyon hasznos lehet a tenyész ágazatnak. Röviden fogom a mondókámat. A, a bizottság javaslatát a ágazat elfogadja. Miért? Mert kockázatelemzésre épül, és az EFSA és más szervezetek kockázatelemzéseire egészségügyi jóléti érveket használ. Tény, hogy a bizottsági javaslat sem old meg minden problémát. Az embriókolónakkal például még sok elméleti gond van, Ugye nem mindig születnek meg ezek az embrióklónok, itt még bizonyos kérdéseket tisztázni kell, de ezért támogatjuk a jelenlegi tilalom fenntartását, a klónozási tilalmat. Ugyanakkor tudjuk, hogy a klónozási tilalom nem fog örökké tartani. Ennek az öt évre való meghosszabbítását javasoljuk, és azt gondoljuk, hogy öt év alatt a tudósok nagyon sok mindent kidolgoznak majd, és örüljük azt, hogy nem tilos kutatni a klónozást, illetve az orvosi felhasználást nem tiltja a szabályozás, és meg lehet őrizni laboratóriumi körülmények között létrehozott klónokat. És, ahogy már mondtam, a klónozott állatok szaporító anyagára nincsen kivetett tilalom. Ha az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács így vagy úgy ezen szaporító anyagok behozatalát megtiltaná, ez nagyon rossz lenne a tenyésztőknek, és végső soron az egyes gazdáknak is. Óriási közigazgatási terhet róna ez ugyanis rájuk, nem csak a hatóságokra, hanem az egyes gazdálkodókra is a lekövethetőség eh, problémát okozna. Az USA-val a TTIP tárgyalások nagyon még bonyolultabbá válnának, de a legnagyobb gondot az okozná, hogy az EU eh, tenyész ágazatának versenyképességét alásná. Ha ezeket a technológiákat, itt most mondom, nem csak a klónozásról beszélek, hanem sok párhuzamos módszerről, ha ezeket a technikákat is betiltja az Európai Unió, akkor az USA-val és más országokkal szemben elvesztjük a versenyképességünket, és ha az EU meg akarja őrizni azt, hogy ebben a versenyben résztvevő partner legyen legalább, akkor az ilyen irányú innovációkat nem szabad korlátozni. Ami a piacosítási javaslatot illeti, a véleményünk az, hogy a jelenlegi tiltás nem tükrözi az EFSA véleményét, nem tesz jót a tenyészágazatnak, az EFSA nem ezt ajánlotta. Tény, hogy a klónozott államok utódaiból származó termékekre nincsen korlátozás, de ha az új szabályozás ezeket is tillom alá venni, akkor ezzel megint csak súlyosan ártana a tenyészágazatnak, és nem akarom az előző érveimet elismételni. Tehát én azt javaslom az Európai Parlamentnek, hogy lehet, hogy az irányelvek nem tökéletesek. Értem én a fenntartásokat, ez egy kompromisszumos szöveg, de számunkra ideiglenesen elfogadhatóak, és azt kérjük csak a bizottságtól és a tanástól és a parlamenten, hogy ne rontsák tovább, legalább a jelenlegi formáját fogadják el. Itt vannak a kontakt adataim, elérhetőségeim, amennyiben további információt szeretnének, akkor küldjenek egy e-mailt, és örömmel vitatom meg a témát önökkel, képviselőkkel, szakértőkkel. Dziękujemy także za możliwość Köszönöm szépen. Köszönöm azt a lehetőséget is, hogy felkínálta a további együttműködést, hogy elmélyíthessük a tudásunkat a segítségével. A következő előadónk Xavier David, a Kozsek, a állattenyésztéssel foglalkozó munkacsoportjának vezetője. Egy 10 perces prezentációt kapunk tőle és a kopakosek a szemszögéből hallhatják a fejlődést. Őszintén egyébként igazgatója a Franciaországban az a szervezetnek, amely a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozik. Parancsoljon, Dávid úr! Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! a COPA Kocsékáról fogok ma beszélni. Ez egyrészt a COPA, az Európai Gazdák egy szervezete, és a kocseka pedig a szövetkezetek, a mezőgazdasági szövetkezetek európai szervezete. A COPA kocseka azt jelenti, hogy 66 tagszervezetet képviselünk, mintegy 12 millió gazdát, 22 ezer szövetkezetet képviselünk, mintegy 340 millió európait képviselünk ezen keresztül, vagy érint a tevékenységünk, a mezőgazdasági érdekeket képviselünk egyébként a gazdák képviselőit, a gazdák és a szövetkezetek érdekeit, és igyekszünk közös érdekű megoldásokat találni. Az első megállapítás, amit szeretnék tenni, hiszen sokat utaztam a világon, és úgy gondolom, hogy az állattenyésztők megér, megérdemlik, hogy kapjanak egy jó európai szabályozást ezen a területen is be, figyelembe kell vennünk az állategészségügyi törvényeket, a megfelelő évente kétszer egyébként körülnézünk az orsz, minden tagállamban, de hát nem, azt látjuk, hogy nem mindenki tartja be ezeket a harmadik olamok között. Aztán az állatok jóléte, ez egy fontos kérdés természetesen, enélkül nem tudunk jó eredményt elérni szakmai szempontból sem hogyha stabil mezőgazdasági tevékenységet akarunk, akkor az állatok jólétét figyelembe kell vennünk, akkor az állattechnikai megfelelő szakmai jogalkotás, ezt is mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Füszel doktor úr vizsgálja ezt, és le, mindenképpen szeretnénk ezen a módon lehetővé tenni az ágazatunk számára, hogy versenyképes maradjon globális keretek között, és a piacon megállja a helyét, hiszen erre van szüksége a társadalomnak is, és akkor az új élelmiszerekről is beszélnünk kell. És most nézzük meg, minek nincs túl nagy szerepe, különböző okoknál fogva az állattenyésztőknek. Itt uh, a genetikai sokszínűség a szarvasmarháknál, a kecskéknél, a lyukok esetében nem látjuk a szükségességét a klónozásnak, hiszen a tenyésztéshez itt különböző vonalakat kell fenntartanunk, hosszú távon kell gondolkodnunk, és tartóság, a hosszú távolság, a termékenység az, amit figyelembe kell vennünk és célként meghatároznunk, és fenntartható módon kell törekednek az állattenyésztés minőségére. Így tudunk genetikai sokszínűséget fenntartani, ezért a klónozás a tenyésztés esetében nonsens, vagy ebből a szempontból azt a másik pedig a technológia elfogadottsága nem adott az EU piacon, ezt is látni kell, ez pillanatnyilag társadalmi szinten ez nem létezik a piacokon, nincs készség. A következő lép, amit szeretnék megmondani ezzel kapcsolatban a magas költségek, nézzük meg az Egyesült Államokat. Az Egyesült Államokban van egy honlap, ahol utána láthatnak, és mibe kerül egy szarvasmarha 20 ezer dollárba, egy borgyó fe, két dózis kapjon, egy nálunk ez 100 dollár. Tehát itt azt jelenti, hogy gazdasági okoknál fogva nem látjuk a szükségét annak, hogy ezt a klónozást több bevezessük és lehetővé tegyük egy gazdaságban. Végül pedig beszélni kell a az alacsony hatékonyságról is. Az EFSO beszámol a 2012-es jelentésében, hogy a hatékonyság az IVF-fel összehasonlítva mintegy 13-15 százalék. Egy további felvetendő a kopakozsek a szempontjából a klónozással kapcsolatban. Szükség van kutatásra és fejlesztés ezen a területen is. Ennek több oka van, három fő oka. Mindenképpen ismeretekre van szükségünk, a mechanizmusokat látnunk kell, hogyha mert fő termékenyebb és egészségesebb állatokat kívánunk tenyészteni. A következő pont pedig tudományos tímek versenyképességet is fenn kell az EU-ban. A harmadik pont pedig, ami számunkra nagyon fontos, az európai tudományos tapasztalatra feltétlenül szükség van. Mindenek előtt a nemzetközi vitákban vegyük például a TTIP-et, ennek a keretében erre figyelnünk kell. Itt szükség van a saját európai tudásunkra is, know-how-ra. Nem támadhatunk teljesen Európán kívüli területekre. Egy további fontos pont, hogy ne becsüljük alá a nemzetközi egy gyakorolt hatását a klónozásnak, hogyha jogot alkotunk, ez nem tévesztél a célt az EU és harmadik államok közötti folyamatos genetikai anyag, anyag cseréjére van szükség, és ezt figyelembe kell vennünk. Nem vagyunk Európában szigeten, ez azt jelenti, hogy létezik egy kihívás az európaiak számára ezen a területen, hogyan tudjuk a szabad kereskedelmet összhangba hozni a tisztességes feltételekkel, amelyeket a tenyésztésnek kívánunk Európában és Európán kívül biztosítani. Ez egy rendkívül fontos felvetés, azt hiszem a képviselők számára, illetőleg fontos még a megbízható nyomon követhetőség. Az utolsó pont pedig mi azt szeretnénk, hogy megfelelő jogi keretre van szükség, meg kell vizsgálni, melyik a legmegfelelőbb jogszabály, amit itt alkalmazni tudunk, irányelvet vagy rendeletet, és megfelelő kontrollmechanizmusokra is szükség van természetesen. E, hatékonyan kell tudni ellenőrizni a mechanizmusokat, amelyeket létrehozunk. egy további pont, ami rendkívül fontos még számunkra, amit szeretnék elmondani itt Európában egy kiegészítésre van szükség annak érdekében, hogy a Made in Europe hogy az Európában klónozott állatok nyomon követhetőségét biztosítani tudjuk. E, e, ez nagyon fontos a, a, az utódok nyomon követése, ehhez külön adatbankra van szükség, ez e, az EFSA jelentése szerint nem is feltétlenül van szükség egy ilyen nyomon követhetőségre. Eh, ami fontos viszont az, hogy ez, ez a fajta nyomon követhetőség rendkívül költséges lenne. Tudom, hogy erről viták folynak a nyomon követhetőségről. Mindenek előtt az elektronikus eh, azonosítás esetében és Európában ezt nem kívánják eh, kötelezőt tenni, adott esetben a szarvasmarhánál sem, és ez egy érdekes pont, hogyha nem kötelező, mm, kifizeti a költségeket már ebből a szempontból is érdekes. És meg kell vizsgálni, hogy milyen elektronikus megoldásra lehetne szükség. Pillanatilag ugyanis ez nagyon drága, hogyha elektronikus módon oldjuk meg, és nem is igen fogadják el sokan. Gondoljunk csak a jó esetére. Az utolsó pont, amiről beszélhetnék a Kopa Kozséka esetében, Különbséget kell tenni a klónok és a progeny között, ez az utódok között, és itt ezen a területen a klónozott állat és az utód, ez a klónozás ez egy, eh, nem egy tenyésztési technika, hanem egy szaporiseti technika, és igazából nem egy élelmiszer biztonsági téma számunkra ez. A tenyésztőknek a végén biztosítaniuk kell, hogy ne legyenek klónok és utódok, pedig rében legalábbis ezt garantálni kell, hogy nincsenek benne. Hogy tudjuk ezt elérni? és mm, főleg akkor, ha a harmadik feleknél nem biztosított a transzparencia, a következő pont pedig a megfelelő ellenőrzési módszereket ki fogja fizetni, ezeket ki kell fejleszteni, ki kell alakítani, ez egy meglehetősen költséges dolog, ezért arra a következtetése jutottunk, a bizottság javaslatával egyelőre egyetértünk, és úgy gondoljuk, hogy az európai tenyésztő cégek nem kívánnak, ne, ne, ne tegyük lehetővé a klónozott állatok igénybevételét. Köszönöm. Most Brum úrnak adom meg a szót, aki a Cambridge-i Egyetem állategészségügyi professzora. Professzor úr számos tudományos módszert dolgozott ki az állat jólét mérésére, és számos aspektusát vizsgálta a kérdésnek. Mintegy 300 tudományos dolgozatot írt már, és 44 országban ismertek ezek számos európai és nemzetközi szakmai szervezet elnöke, alelnöke volt, az EU tudományos bizottságának is alelnöke volt, az állat egészségügyi csoportnak, és az EFSA tudományos paneljét is vezette, az OIE csoportot legalábbis, az állat szállítási kérdésekkel foglalkozott ilyen minőségében. Brum úr. It's working? Yes. Okay. Uh... Használja a mikrofont. Igen, ahogy elhangzott. Én nem egy lobby szervezetet képviselek, én a témával tudományosan foglalkozom, bár tény, hogy az EFSA-val együttműködtem, és alapvető megközelítésem az, hogy az állatok eh, egészségét eh, jó létét tudományos módon kell mérni, illetve garantálni. Az egészség csak egy része, bár nagyon fontos része a welfare-nek. Szabad-e a természetes folyamatokat megváltoztatni? Nos, erre a kérdésre welfare szempontból nem lehet válaszolni Az állatklónozás már több éve zajlik. Az első állatokat az 50-es években próbálták létrehozni. Az első emlős 86-ban sikerült megalkotni, és ahogy önök is tudják, a klónozás nem génmódosítás, tehát nem új génanyag kerül egy génkódba, hanem egy meglévő genetikai állományt ismételnek meg. Az alapvető technológia az SCNT, vagyis az őssejt beültetés. És a kolonozási eljárás hatásai között megkülönböztetünk negatívakat és pozitívakat. Először is a, befolyásolja az anyaállat egészségét, a leszármazott egészségét fiatal és felnőtt korában egyaránt, hogyha az adott állat klón, és a későbbi leszármazottak egészségi állapotát is befolyásolhatja az a tény, hogy ők klónok leszármazottai, attól függően, hogy milyen környezetbe kerülnek, ha megváltozik a természetes környezetük, például ki vannak téve betegségeknek, szemben a klónozott és természetes módon szelektálódott állatokkal. De pozitív hatása is lehet, ugye gazdasági értelemben, de nézzük ezeket egyenként. A klónozott állatok utódai, ha vizsgáljuk, akkor azt szoktuk tapasztalni, hogy a klónozott állatok alapvetően megbirkóznak a környezeti kihívásokkal, de van annak is jele, hogy a többedik generációnak az ellenálló képessége, alkalmazkodó képessége jelentősen lecsökken. Ezt sejtjük, de ezt még nem tudjuk explicite bizonyítani, hiszen nem követtünk sok generáción át még klónokat. A klónozott állatok ö, ugye gyakran nagyon ö, szaporák, és azt tapasztaltuk a természetben, hogy a nagyon szaporálatok jobban kivannak téve a természeti hatásoknak, mint a kevésbé szaporák. És ez ellentmond a 98-58-as szabály 20-21-es cikkeinek. Tehát például a nagyon tömegesen és gyorsan tenyésztett csirkék között mindig is gyakoribbak voltak a tömeges egészségügyi károsodások, betegségek, mint a kislétszámban és lassan neveltek között. Ez egy általános hatás a klónozás esetében is. Na most, ha megnézzük az állatot, megpróbál alkalmazkodni a környezetéhez. Ha a genetikai sokféleség megvan benne, akkor jobban tud alkalmazni. Ha a genetikai sokféleség lecsökken, akkor az alkalmazkodó képesség egy új betegség korokozó esetén súlyosan lecsökken, és jelentősen megnő a kockázata a megbetegedésnek. Tehát nem jó a genetikai uniformitás általában, mert a genetikai sokféleség véd meg a külső hatások negatív hatásaitól és új betegségek pedig nagyon gyakran felütik a fejüket, látjuk, hogy minden nap van valamilyen hír, sőt, még az egyszerű hőmérséklet változás is súlyos hatásokkal járhat egy kevésbé felkészült élőlényre. Ha pedig tényleg egy új kórokozó terjed el, akkor az egyforma génállományú állatokat egyformán fogja érinteni a kórokozó, és adott esetben mind kipusztulhat. A következő megfontolás. Lehet a klónozásnak pozitív hatása. A házi állatokat, állatokat különös figyelemmel szokták kísérni. Ö, ö, nem szabad túl gyorsan növekedniük. Ha csökkentjük a tenyészállatok számát, akkor ez garantálható. Ilyen értelemben hasznos lehet a klónozás, mert akkor kevesebb tenyészállatra van szükség. De a hatékonysága a klónozásnak ugyanakkor nagyon gyenge még, tehát nem biztos, hogy mégis kiváltjuk a sok tenyészállatot. Ha az emlősöket nézzük, és a már létező klónozott emlősöket, akkor azt találjuk, hogy az embriót, amelyet beültetnek a kihordó anyába, ez önmagában egy állategészségügyi problémát vet föl az anyaállat szempontjából, és persze a fejlődő élet szempontjából. A a testsejtek a magjának átültetése nagyon gyakran vezet abnormalitáshoz, torz szülöttekhöz, amelyeknek valamelyik szerve hiányzik, és ez persze a kihordó szülő állatnak is súlyos gondot okoz, de hát persze az adott létrejövő élőlény élete szempontjából is fontos etikai kérdés. Nyilván nem minden klónozott állat ilyen, de a klónozás során sokkal több az ilyen selejtes termék, ha úgy tetszik, mint a normál tenyésztés során. Lehet-e ezt technológiai eszközökkel csökkenteni, ezt az arányt? Egy japán kutatócsoport Nagoyában és Nagályban, Watanabe és Nagályban 98 és 2007 között több generációját követte a klónozott állatoknak, és nem ö, láttak ö, javulást, pedig a technológia közben sokat fejlődött, és még mindig nem sikerült a SCNT-nél e jobb módszert találni, ami kevesebb úgynevezett selejt állathoz vezetne. Ami az egyes fajokra való lebontást illeti, a szarvasmarhák esetében a legmagasabb az elhalálozása. A klónozott embriók 27%-a nem éri túl a terhességet, vemhességet. Pontosabban csak 27%-a a vemhességeknek vezet születéshez, és a vízibivaj túlélése volt a legrosszabb a vizsgált alfajok között, és az intenzív ellátás ellenére is csak a megszületett borjak 78%-a élte azt túl. Tehát látható, hogy a klónozott állat megszülése körüli körülmények nagyon nehez, nehezek, az anyának, az utódnak is gyakran halálos kimenetűek ha megnézzük a sertés, jú és kecske ágazatot, itt egy, egy sebészeti eljárás során ültetik be az embriót, ez egy invazívabb eljárás, mint a szablasmarha esetében, és éppen emiatt aztán nagyon súlyos, magas az embrió halálozás, csak 65%-a a megtermékenyített, vagy hát beültetett kocáknak szül végül is ellik, és, és a megszületett kismalacok 75%-át sikerül csak életben tartani. A madarak vonatkozásában jelenleg még nem sikerült madarakat teljes körülön klónozni, de történt már őssejt átültetés és szövettenyésztés, és egyes tanulmányok, három tanulmány már eljutott odáig, hogy sikerült eljutatni a beültetett sejteket a tojásból való kikelésig, de a kikelt kikelési sikeresség csak 34%-os volt. A halaknál is gond a klónozás még nem megoldott, és ahol már sikerült, azoknál a fajoknál ott is igen alacsony volt a túlélés, az, és a deformitások, a torszülések, születések aránya pedig súlyosan magas volt, 48%. Tehát mind az anyállatok, mind az utódok szempontjából súlyos fenntartások vannak, mind az emlősök, madarak és halak körében. Nincs alternatív módszer jelenleg az SCNT mellett, ami ezt kiválthatná, és nem látszik, hogy ilyen megjelenne a közeljövőben. Ezért az egyes egyedekre gyakorolt hatás mellett ott van az a súlyos következmény is, hogy a genetikai sokféleség csökkenése miatt a klónozott állatok körében a betegségek súlyos pusztítást végezhetnek, illetve összességében sokkal több a klónozás ellen, mint mellett szóló érv. Ettől még a klónozással foglalkozni kell. Jogos persze, hogy a lakosság alapvetően negatíven áll hozzá, jelenleg ö, inkább irracionálisak a félelmek, ö, tehát az pont nem okozna különösebb bajt, hogyha megesszük a klónozott állatot, vagy annak az utódját, ö, annak a húsa, vagy gényei nem hatnak a mi egészségünkre, de az ő egészségükre, az ő utódaik egészségére nagyon is hathat, hogy klónozottak-e vagy sem. Jelenleg ugye nem akarunk klónozott állat húsát enni, nem ez a fő probléma, de ez is figyelembe veendő szempont, ha a lakosság ettől elzárkózik. 2013 433-as és a 434-es szabályozás először az emlősöket, utána pedig más gerinces állatokat is lefedett. A, ugyanakkor a tudományos kutatás azt mutatja, hogy mind az emlősöknél, halaknál és madaraknál hasonló és súlyosan magas a halálozás és a malformáció, tehát nem látom értelmét a különválasztásának ezen állatcsoportoknak szabályozási szempontból. Köszönöm. Brom professzor úr, hogy tudományos megalapozottságú beszédével gazdagította a délutánunkat. Nagyon sok információt kaptunk önöktől. a Gileira képviselőasszony következik. Másfél percben. Mert aztán még elegendő időt kell szállnunk a válaszadásra, és tehát másfél percben kapsz a képviselő. Köszönöm, elnök úr. Jelenti, ennyi jelentéstevő vagyok a szocialista frakcióban ezen témakörben, tehát nagy érdeklődéssel hallgattam ezeket az előadásokat. Nem hiszem, hogy eléggé ismernénk a háttérinformációkat a klónozással kapcsolatosan, semmi, sem pedig a lakosság nem ismeri eléggé ezeket az információkat. Mindent meg kellene ismernünk ezen koncepciókat illetően, amelyeket az imént önök bemutattak. Köszönetet mondok a szakértőknek, hogy kifejtették itt az álláspontjaikat, amelyek eltérnek egymástól, hiszen más-más fórumokat, szervezeteket képviseltek. Valamennyi nagyon érdekes volt. Én pedig azt szeretném megtudni, hogy mit gondolnak a következőktől. Van ugyanis egy olyan kérdés, amely nagy aggodalmat kelt bennem, úgy, mégpedig az a rendelkezés, amely a tagállamok hagyja azt a kötelezettséget, hogy a piacra ne hozzanak forgalomba klónozott állatokból származott termékeket. Tehát a tagállamoknak kell ezt garantálniuk. Az egyes tagállamok határain kellene ezen rendelkezés betartását ellenőrizni. És itt a szakértő kollégákhoz fordulok. Lehetséges-e, hogy az EU határain meg tudjuk határozni azon kritériumot, hogy ezt a megkülönböztetést megtegyük az egyes termékek között. az lehetséges a gyakorlatban. Elnök, köszönöm szépen. Ferrand képviselő következik. Oui, merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr decemberben már felszólaltam ezzel a témával kapcsolatosan, tehát a klónozással kapcsolatos szabályozással kapcsolatosan, amelyet itt bemutattak a szakbizottság előtt, és számosan kiemeltük a hiányosságokat a tekintetben, különösen kettőt a klónozott állatok utódjait ki kell zárni, ki van zárva ebből a jogszabályból, illetve a cseréket, illetően azon államokkal, amelyek engedélyezik a klónozást. Az importtal kapcsolatosan megbízható ellenőrzésekre lenne szüksége tekintetben. A kérdéseim tehát nagyon sok európai véleménye is, és itt a képviselők véleménye is, itt gyakorlatilag egy konszenzus uralkodik az Agri szakbizottságban ezen kérdéseket illetően. Sajnos ismerem a kérdésemre a választ. Egyrésztről az EU-t arra akarják ösztönözni, hogy olyan rendeleteket fogadjon el, amelyek összeegyeztethetőek az usa mely ország a klónozást használja. Nos tehát, elnök úr, nem kellene ennek megfelelően előkészíteni a TTIP tárgyalásokat. Ugyanis vannak itt szerencsétlen precedensek, például a GMO-kkal kapcsolatosan a e tekintetben. Nos, elnök úr, az Európai Uniónak figyelembe kellene vennie a lakosság kívánalmait, vagy mi esetleg az amerikai ö, lobogó csillagaiként akarunk tevékenykedni szolgai módon. Nos, tehát franciaként jó lenne, hogyha franciául, azt szeretném, hogyha a francia szakértők franciául szólalnának fel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A következő kérdést. Azt kérem, hogy a kérdéseket a szakértőkhöz és ne az elnökhöz intézzék, hiszen arra még lesz alkalom, hogy egymás között eszmét cseréljünk. Lazú képviselő következik. Euh, Nos, teljesen ellenül, ellenezzük a tenyésztési célú klónozást, hiszen a génmanipuláció és a klónozás egészségi problémákat vet fel, és az állati jóléttel kapcsolatos problémákat is. Ezek már a születéstől jelentősek a mortalitási arány, sokkal jelentősebb szívrendellenesség, légzőszerverendellenségek okán. A klónozás nem természetes és kedvezőtlen kihatása jár az állatok jólétére. Aztán nehéz az ellés és a születés, sokkal érzékenyebbek ezek az állatok a fertőző betegségekre az embriók elég csekély aránya 10% alatt születik élve, és aztán itt a hat, költségek is nagyon magasak a klónozás esetében, tehát nyilvánvalóan ez nem versenyképes technika. Nos, elnök úr, a szakértőknek szeretném felvetni a kérdést, hogy ezen problémák okán, amelyek itt felvetődtek, nem lenne ideje annak, hogy egész egyszerűen elhagyjuk ezt az őrült politikát, illetve ennek az alkalmazását. Elnök, köszönöm. Brezos képviselő következik. Nos, tisztelt társ elnök urak, tisztelt társ előadó kollégák. Nos, ezt a kérdést elég részletesen elemeztük, de csupán gazdasági szempontból tehát, hogy ez jó-e nekünk, az embereknek jó-e a versenyképesség szempontjából, ezen termékek forgalomba hozhatóak-e, piacképesek-e, de az alapvető elképzelésekkel nem foglalkoztunk, például az ember és a természet kapcsolatát nem vizsgáltuk ebben az összefüggésben. Az ember nem feljebb való, mint a természet, és nincs azon kívül vagy azon felül a természet része, teremtménye, és a természet teremtményeként az ember nem ö, alkothat természeti törvényeket, csak használhatja a már létező törvényeket. És hogyha ezeket a szempontokat figyelmen kívül hagyjuk, akkor csak a gazdasági érdekek vezetnek majd minket, a versenyképességgel kapcsolatos vetületek és egyebek. Nos, a klónozással kapcsolatosan ki akarjuk javítani a természet munkáját? Mit is akarunk ezzel elérni? És mivel Görögországban nemrégiben zajlottak a választások, és jelenleg az euró csoport nagyon sok vitát folytat Görögország kapcsán, Itt tulajdonképpen egy új kísérlet történik Görögország klónozására, tehát nem az a Görögország ez, amelyet valamennyien ismerünk, hanem egy olyan Görögországot akarnak létrehozni, amelyet a hitelezők klónoznak, úgymond. Meg akarják fosztani Görögországot függetlenségétől, szuverenitásától. Tehát azt kérem, hogy akadályozzák meg Görögország klónozását. Elnök, Köszönöm, Glézos úr. Nagyon jó megfogalmazás volt ez. Milán képviselő kap szót. Müller képviselőasszony. Nos, itt különböző vélemények hangzottak el. Először a bizottságtól, a biztostól kérdezném, hogy a címkézéssel kapcsolatos költségek elemzése mikor készül el, jó lenne, hogyha ezt hamarosan készhez kapnánk, ami pedig a harmadik országokból az EU-ba irányuló exportot illeti a klónozott élelmiszerek vagy sperma vonatkozásában, milyen kihatásai vannak ennek, hogyha a mi részünkről tilalmat rendelünk el e tekintetben, és aztán Venem Anúrhoz lenne még egy fontos kérdésem. Ön szólt a TTIP-ről és azon problémákról, amelyek a TTIP-pel keretkeznének, hogyha az irányelvünket ebben a formában elfogadnánk. Részletesebben ki tud erre térni, és vannak olyan aggodalmai, hogy a klónozás a genetikai sokszínűséget megváltoztatja. Jó magam állattenyésztő vagyok, és a klónozást eh, etikai okokból elutasítom. Elnök. Köszönöm. Hanslik képviselő következik. Ja, ähm, ich kann mich ja... Nos, mindenek előtt a Copa követeléséhez csatlakoznék, hogy a klón technológia felesleges, és az állattenyésztést így is meg tudjuk oldani egész jól Európában, de azért más kérdések is érdekelne tehát itt a klónozott állatok esetében a rendellenességek, rendellenes fejlődések, hát bizony az európai állatvédelmi jog alapján vita nélkül be kéne tiltani a klónozást, mert veszélyben van az állategészség. Nem tudom, hogy miért lehetne ezt másképp csinálni, mint más területeken, hogyha ilyen rendellenességi arányál fenn, akkor csak be lehet ezt tiltani szerintem. A izgalmas kérdés az, hogy az Európai Bizottság bizony nem igazán következetes ebben az ügyben. Importoknál, tehát második generáció esetében költségokokra fogva miért nem lehet rendelkezéseket hozni, ahol a jelölést teljesen egyértelművé tennék. Most azt mondják, hogy van rá egy tanulmány is, de hát a témáról több mint négy éve beszélünk. Miért nincs régóta tanulmány már ezzel kapcsolatban? Az a tapasztalatom, és az első hozzászóló is ezt mondta egyértelműen. Tehát az a gyanúm, hogy az Egyesült Államokkal nem akarnak konfliktust a TTIP miatt és az Európai Bizottság akkor mondja ki, hogy ezen oknál fogva nagyon óvatosak vagyunk, de akkor ne állítsuk azt, hogy nem lehet a költségeket megfogni, vagy megragadni igazán. Ez döntő jelentősége. Ha Európában arra a következtetése jutunk, hogy mi nem akarunk klónozni, akkor vonatkozik ez a következő generációra is, hogy azt is jelölni kell, és akkor ez teljesen logikus, nincs mit vitatni ezen szerintem. Ezért az Európai Bizottság hozzáállása a szememben nem következetes, ezért csak azt tudom mondani, hogy a parlament egyébként már korábbi vitáknál is sokkal következetesebb volt, és emellett ki kéne tartanunk. Köszönöm. Bové úr. Nos, elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek, akik érdekes előadásokat ö, osztottak meg velünk. Azt hiszem, hogy az első kérdés, amit felvetődik, az, hogy ma van-e szükség a klónozással tenyésztett állatokra az állattenyésztés szempontjából, vagy sem? Ez az első kérdés, hogy mi érdekünk fűződik ehhez ma. Nagyon sokféle termelési mód van, nincs szükség a klónokra. Jó lenne, ha erre az első kérdésemre választ adnának. A második kérdés, ha nincs szükség erre, akkor miért is csináljuk ezt egyáltalán? Kinek jövedelmező ez, kinek várjuk ez hasznára? A harmadik kérdésem, számosan felszólaltak a ttip el kapcsolatosan. Nos, az Európai Unió döntéseit követően a dolgoknak világosnak kell lenniük. Nem szabad olyan állatokat importálni, amelyek klónozásból származnak az EU-ba. Az klónozott állatok DNS-eit illetően, és valamennyi országból származó állat esetében, amelyek ide bejönnek, ellenőrizni kell, hogy ezek nem klónozottak. Tehát mindenféleképpen egy jelet kell tenni az állat azonosítójára, hogy ez világos legyen. A negyedik dolog, ez szintén egy tudományos kérdés, szó esett a betegségek, a malformációk problémájáról, és itt van egy fontos téma szerintem, és érdekelne a szakértők véleménye ezzel kapcsolatosan. Nos, nagyon sok kísérletre van szükség, hogy klónozott embrió megszülethessék, tehát nagyon sok hormont kell használni az anyállattal kapcsolatosan, és ez egy másik egészségi problémát is felvet ugyanis itt az állatok kínzásáról van szó, és ez is egy fontos elem, amiről szólnunk kell. És egy utolsó dolog, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan végeztek-e ellenzéseket. Nos, nem tudom, hogy például a tej, a tejtermékek esetében az ilyenfajta tej emésztésével kapcsolatosan vannak-e változások a normál módon előtett tejhez képest? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Házakap képviselő. Köszönöm szépen. Sokkoló vagyok, hogy vitatnunk kell egyáltalán az állatok klónozását újra. A, nem akarják a fogyasztók, a gazdák nem akarják, nincs rájuk szükségük, és az állatok rettenetesen szenvednek ettől. Nem csak drága az egész, és sok állatra van szükség, hogy ezt a technikát működtessük. Szükség van pótanyákra, donorokra szükség van, és egy sor klónt kapunk ezek után. Ez az alapötlet természetesen. Hogyha megnézzük a történetét a klónozásnak, Brúm úrhoz fordulok a kérdésemmel. Itt néhány évtizedes történetről van szó mindösszesen. És a prezentációjában azt láttuk, hogy a technikát tekintve igazán nem volt, hatéko, nem volt fejlődés a hatékonyságot, a, az állati jólétek tekintve, de egyes képviselők egy ideiglenes moratórium mellett vannak a helyet, hogy betiltanánk teljesen ezt a klonozást. Lesz -e javulás a technikai oldalon, vagy az állatok jóléte területén, akkor belátható időn belül, úgy értem. Köszönöm. Dziękuję pan poseł Belda. Panie pośle, bardzo proszę. Belda Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik spreek gewoon in mijn uh, eh, moedertaal. Köszönöm szépen, elnök úr. Az nyelvemen hollandul fogok hozzászólni. Szeretném elmondani mindenek előtt, hogy a saját pártom és a keresztény pártok Hollandiában már csak etika okánál fogva is ellenzik a klónozást. Beleavatkozunk eh, a természet rendjébe. És a tudósoktól azt is hallottuk, hogy magas az állatok halandósága a klónozott állatok körében. Az Európai Bizottság javaslata egyébként azt tartalmazza, hogy harmadik államok, mindenekot Argentináról beszélünk, Egyesült Államokról, tényleg ők is belátják, hogy klónozzák az állatokat, de igazából nem tudják, hogy milyen elterjedt, ez mennyire, milyen mértékű. Ez aggasztó valahol, hogy ennyire hanyagul bánunk a klónozással, holott ilyen elképesztő hatások vannak. Kíváncsi lennék, hogy mit gondol erről az Európai Bizottság. A Júzó kolléga. muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szakértőknek az előadásokat. Nos, a klónozás a, a, a gén állomány javítása célozza az állat egészség javítását, és nincs élelmiszerbiztonsági probléma ezzel összefüggésben, ahogyan ez elhangzott. Mindazonáltal probléma a ként vetődnek fel az etikai jellegű kérdések, illetve az állat jóléthez kapcsolódó kérdések. Ami engem aggaszt, az az, hogy már a múltban is, és ez alkalommal is beszéltünk itt a címkézés kérdésköréről. A klónozott állatokat lehet persze címkézni, jelölni a, cím, a klónozott voltukat, azonban az utód állatok azonosak ezen klónozott állatokkal, tehát nincsenek különbségek a génállományban. Hogyan lehet tehát az F 2F3 nemzedéket címkézni, tehát a későbbi nemzedékeket. Ott ugyanis a címkézés nagyon költséges és szinte lehetetlen is. Hogyan lehet a klónozott állatokból származó örökítőanyag importját betiltani, hiszen ezt nagyon könnyen meg lehetne valósítani egyébként. Elnök, Andrew képviselő. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani önöknek, illetve a szakértőknek, akik felszólaltak az imént. Egy eredeti kiinduló pontból indulok el most. A mai meghallgatáson, a három szakértő meghallgatásán az derült ki, hogy nincs meggyőző érv azt illetően, hogy indokolni lehetne az élelmiszertermelést a klónozott állatokból kiindulva. A reproduktív anyag nyomon követ és az utódokkal kapcsolatos címkézés szintén problémákat vet fel, ez elhangzott az imént. Aztán itt vannak a problémák, amelyek az állatjóléthez kötődnek, a címkézés problémái, és ezeket még egyáltalán nem oldottuk meg. Egy kérdésem lenne, mi indokolja ma, és itt a bizottság felé irányítom ezt a kérdést, mi indokolja ma azt, hogy egyáltalán kutatási munkák zajlanak a klónozással kapcsolatosan, annak fényében, amelyet itt a parlamenti képviselőktől hallhattunk, illetve a három szakértőtől, akik itt most felszólaltak. Itt vannak-e olyan célkitűzések vagy folyamatok, amelyeket még nem hoztak nyilvánosságra klónozással kapcsolatosan? Nos, Szerra képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, aki felszólalt. Köszönöm a szakértőknek a hozzászólásaikat. Nagy érdeklődéssel hallgattam az elhangzottakat, és véleményem szerint a legtöbb esetben az nyert megerősítést, amit itt a legtöbben, illetve a parlamenten kívül a legtöbben gondolunk, az az, hogy mi érdek fűződik az hogy a klónozás ügyét előre vigyük. Ez tulajdonképpen a, csak a termelési költségek növelésével jár az állattenyésztők számára, mert mint a klónozás. Van-e itt valami plusz ér még? Mi ugyanis nem értjük, hogy mi értelme van annak, hogy itt az időnket vesztegetjük, hogy erről vitezzünk közpénzekből, egy olyan dologról, amely nem szükséges a lakosság számára, és az egyre világosabb, ez a társadalom számára sem szükséges. A bizottsághoz tehát ezt a kérdést intézem, hogy mi érdek fűződik ahhoz, hogy ezzel a témával egyáltalán még foglalkozzunk. Köszönöm. Grosztett asszony, elnök úr, amikor meghallgattam a különböző szakértőkek, akik itt az imént felszólaltak, és akiknek köszönetet szeretnék mondani, elgondolkodtam azon, hogy miért is rendezzük meg ezt a meghallgatást, és ugye itt újfent kifejtik számunkra, hogy a klónozásnak semmiféle kedvező vetülete nincsen, sem az állatjólét szempontjából, sem pedig a mezőgazdaság szempontjából általában, vagy legalábbis az európai mezőgazdaság szempontjából, ahogyan ezt ismerjük, és ahogyan ezt támogatni kívánjuk. Voltak már viták a klónozásról itt a múltban a parlamenten belül, ugyanakkor meglepődtem azon, hogy állandóan visszatérünk erre a kérdéskörre a közvélemény nem támogatja ezt az ügyet, mint ahogy a GMO-k esetében szerintem még rosszabb a helyzet. A közvélemény elutasítja ezt. Az előadók eh, még bizonyosan szólnak majd erről. Nos, azt hiszem, hogy a közvélemény sokkal kevésbé hajlandó elfogadni a klónozást, és nagyon kemény az álláspontja, még keményebb, mint a GMO-kkal kapcsolatosan. Nos, felvetődik bennem a kérdés, hogyha az Európai Bizottság ennyire ösztönzi, hogy állandóan újra és újra felvetődjék ez a kérdéskör, akkor ennek kell, hogy legyen valamilyen oka, és ez nem mindig bevallható, nyilvánosságra hozható, egyes kollégák már szóltak erről. Én is csatlakoznék az ő aggodalmaikhoz az embriókkal, a szaporítóanyagokkal kapcsolatosan, amelyeket kereskedelmi forgalomba hoznak, exportálnak. Az USA-ból, Argentinából, Brazíliából, Uruguayból 300 ezer tonna marhahús érkezik Argentinából, az USA-ból, olyan országok ezek alól a klónozás engedélyezett, ahol nincs nyomon követhetőségi rendszer. Tehát itt mindenképpen egy elszentségről van szó a fogyasztókkal szemben. Tehát itt felvetődik bennem a kérdés, hogy ugye itt nem, de elfogadjuk mások gyakorlatát, amely egyáltalán nem felel meg a mi mezőgazdasági gyakorlatunknak. Köszönöm szépen. de tartsuk szem előtt, hogy figyelnek erre a dologra az egész világon, és természetesen a dolgot ellenőriznünk is kell, felügyelnünk is kell. Kinisz asszony, köszönöm szépen. Most érkeztem, elnézést kollégák, től elnézést kérek, akik hozzászóltak ez a témához, már mert nagyon fontos. De, Írországban volt egy esemény nem régiben, ahol egy nagyon híres showjumper, tehát meghalt, és 2011-ben, és most két klónozott állam maradt, két, egy versenyról volt szó, akinek két csődör maradt utána, és mezőgazdaságban foglalkoznak, tenyészték őket, és amikor ez bekerült ez a sztori az ír médiába, sokan foglalkoztak vele, de sokakat érintett ez az állat, hogy nagy eredményeket ért el, stb. És a, a kérdés most az, hogy két különböző standardet alkalmazhatunk-e, tehát hogy egyes területeken a, Ugye itt természetesen nem került sor fájdalomra, DNS átadásról volt, csak a transferről volt szó. Lehetséges, hogy két transfert, két módot alkalmazunk, két különböző területen, mert van azért ennek pozitív vetülete, és nem, ne, abszolút nem negatív, és a másik pedig ugye az élelmiszertermelés. Kíváncsiak a szakértők véleményére. Köszönöm szépen, most tudod asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szakértőknek az előadásaikat. Az élelmiszerügyi biztonsági kockázat abban áll, hogy deformáltan születnek az utódok, és ez belső deformációt is jelenthet. Bifenol A is hozzátartozik az okokhoz. Vannak-e arra vonatkozó tanulmányok, hogy ez és más vegyi anyagok károsan befolyásolhatják az embriók fejlődését? Milyen ismereteink vannak erről az összefüggésről? Köszönöm szépen. Más nincs már a felszólalók listáján, úgyhogy kérem a szakértőinket, hogy válaszoljanak a felvetett kérdésekre. Uraim, öt percük van egyenként. Talán ugyanolyan sorrendben beszélnek, ahogy az előbb is. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Először is szeretném hangsúlyozni a következőt. Sok felszólaló azzal kezdte, hogy eltér a véleményünk de szerintem csak kis dolgokban tér a véleményünk, alapvetően egyetértünk, és a kopa kollégák is velünk, de nézzük a felvetéseket. Hogy van-e például a ágazat számára előnye a klónozásnak. Úgy tűnik sokak számára, hogy nincs. Drága, nem sok előnye jár rövid távon, de ne felejtsük el, hogy a klónozás csak a tenyésztési piramis csúcsa, és mindenhol az érvényes, hogyha sikeres egy tevékenység, akkor, akkor megtérül sokan azt mondják, hogy most még jó, túl sok a, a, a egészségügyi kockázat. Nem is akarjuk, hogy most egyből vezessék be azt. De azért ne legyünk buták sem, mert az óceán túloldalán nagyon is csinálják ezt, és majd eljutnak oda, ahol már nem lesz ennyi egészségügyi kockázat, és akkor mi lemaradunk. képviselők azt kérdezik, hogy a klónozott állatokból származó élelmiszerek lekövethetők-e, hogy ne jussanak be az Európai Unióba. Hát ezt kérdezik a bizottságtól, a tanácstól, szerintem nagyon nehéz. Már annak is örülhetünk, hogy ha csak kevés, illetve hogy kevés még az óceán túloldalán is a klón, csak a tenyész piramis tetején vannak klónok, de ha a klónok leszármazottait is be akarjuk tiltatni, akkor gyakorlatilag lehetetlenné válik a lekövetés. Ez gyakorlatilag lehetetlen szerintem. Ha van egy klónozott bika, azt még lehet tudni, hogy ő klónozott és ki lehet iktatni a forgalomból. De egy ö, bika nagyon sok tehenet megtermékenyíthet, és nagyon sok helyen lehetnek ezek a tehenek. Hogy lehet lekövetni azt, hogy ennek a bikának a szaporító anyaga ho, hova ment tovább? Úgyhogy a leszármazottak nyomon követése szerintem extrém nehéz, és ez egyébként a titi tárgyalások részét is képezi a USDA tárgyal az USA részéről, nem tudom, hogy meg akarnak egyáltalán egyezni az EU-val, de az biztos, hogy nem lesz könnyű megegyezés, még ha akarnak is. Hogy miért akarjuk, hogy folytatódjék a kutatás Európában is? Ha a világ gond sehol nem csinálnák, akkor én is azt mondanám, hogy mi se csináljunk. De nekünk versenyeznünk kell. Az egész világon létezik állattenyésztés, és már most nagyon nehéz a Kanadával és az USA-val fölvenni a versenyt. Jelenleg az általunk exportált ö, szaporító anyag, amit ők exportálnak, sokkal jobb minőségű, mint amit elő tudunk állítani és ha ők úgy látják már, hogy nekik megéri tenyészbikákat klónozni, és ráadásul ennek a szaporító anyaga sokkal jobb, mint az európai, akkor itt bejön a gazdasági értelem. 2000-ig azon voltunk, hogy minél több tejet termeljünk. Azóta a tenyésztés átállt. Most már sok minden másra koncentrálunk, nem a tej mennyiségre, hozamra, hanem az egészségre, a, a, a, az állatok húsának minőségére, alkatára, hogy hosszú távon ezek jó állatok legyenek. A klímaváltozáshoz is alkalmazkodnunk kell, és a klónozás nagyon is segíthet, hogyha át akarunk, vagy át kell, hogy álljunk egy új rendszerre, egy új világban. Köszönöm szépen. Most akkor a következő szakértőnket kérem, de csak 5 percben. Angolul folytatnám, elnök úr, mint a Kopatak szakértője, és ez egy európai szervezett, ha én francia vagyok, nálunk az angol a kommunikáció nyelve, és hát ez van. Aguilera asszonynak válaszolva, visszatérve a megjegyzésére, amely nagyon fontos témát vetett föl, mi azért preferáljuk pont a rendeletet a irányelvhez képest, amit ön mond, hogy minden tagállamban egyformán lehessen ezt végrehajtani. És közben párhuzamosan a bizottság dolgozik azon a rendelettervezeten, amely egy korábbi irányelvet váltana ki, amelyet a irányelvet ugyanis nagyon sokféleképpen ültettek ki át a tagállamok. Tehát egységesülés lenne a következmény, és ez jó. Főleg a utánkövethetőség okán. A második kérdés Bové úré volt, erre reagálnék, teljesen egyetértek vele hogy nincs szükség a tenyésztésben a klónozásra. Európában még van esélye arra, hogy az USA modell vagy a kínai modellhez képest egy másik modellt kövessen, az USA két dolgot preferál nálunk, és két fajt. Nálunk nagyon sok faja van például a szarvasmarháknak is, sorolhatnám itt a francia fajokat. Az Angus az csak egy fajta. amely nálunk is jelen van mondjuk Olaszországban, de a diverzitás megőrzése épp annyira fontos stratégiai szempont lehet, mint egy új technológia elsajátítása vagy átvétele. És mi ezzel szeretünk érvelni. Egyetértek azzal, hogy az európai élelmiszeriparnak elsősorban abban áll a versenyképessége, hogyha sikerül megőriznie a tenyésztés sokféleségét. Egyfelől ugye ott van Európa, a társadalmi igény, illetve hát az a társadalmi hiányzó igény, hogy klónozott állatok húsát akarjuk enni. Európában nem nagyon lehet olyan embert találni, aki klónozott állat húst akar enni. Tehát ha mi nem tenyésztünk ilyeneket, akkor viszont embriókat meg klónokat fogunk külföldről importálni, amennyiben mégis megjelenne az igény. És akkor viszont kénytelenek leszünk hinni azoknak az adatoknak, amivel ellátnak minket a szállítók. És nagyon nehéz lesz megkülönböztetni az eredeti állatot a klónjától, hiszen pontosan azonos a génállományuk. Ez lett volna a három megjegyzésem azokra a kérdésekre, amelyeket felvetettek. Bardzo dziękuję. W tej chwili zabierze głos pan poseł, pan nasz ekspert. Köszönöm szépen. Most pedig Brun professzor úr. Köszönöm. Mindenek előtt voltak kérdések arra, hogy miért van szükség klónozásra. Vénemen úr azt hiszem ezekre válaszolt, hogy elhangzott az egyik oka, hogy miért használjuk a klónozást, hogy a genetikailag módosított vonalakat vigyünk tovább, és ezt csináljuk az európai kutatásban is például, hogy nagyobb számú egyént kapjunk, hogyha egy genetikailag módosított állatot hozunk létre, akkor klónozzuk ezt, és minden bizonyal a jövőben többet használják a klónozást ezen a területen. A második egy közvetlen kérdés volt, házakampasszony kérdezett rá, hogy a módszer tekintve lesz-e fejlődés, például a vemhesség ügyében a ellés ügyében tudunk-e segíteni a jellegi helyzeten belátható időn belül? Hát azt kell, hogy mondjam, régóta klónozunk az emlősök esetében, például a felhasznált módszereket már 14-15 éve használjuk, sőt 16, hogy úgy mondjam, és ugyanazzal a problémával szembesülünk, mint amikor először használtuk a módszert, tehát egy ilyen fejlődésről nem beszélhetünk legalábbis nagy fejlődésről semmiképp. Nem tudjuk a problémákat megoldani rövid távon, amelyeket jelentkeznek. Aztán többen is hozzászóltak, beszéltem bizonyítókról, a klónozás problémát jelent a változatosság esetében, az emlősöknél, az anyaállatoknál, és egyébként az utódoknál, a madaraknál és a halaknál is problémák jelentkeznek, és egyébként a lovaknál is problémát jelentenek. Konkrétan valaki rákérdezett, egy ír képviselő a lovak klónozására, hogyha klónozzák őket, ott is problémák lesznek. A részletes kutatást még nem végeztek, de nem kételkedem abban, hogy hasonló problémák merülnek fel a lovaknál. Hát más országokban hogyan és miért csinálják, más országokban azt kell, hogy mondjam, kevésbé aggódnak, a közvélemény kevésbé tartja aggályosnak ezt a komoly állatjóléti kérdést, és az Egyesült Államokban, Argentinában miért, vagy más országban miért engedélyezek ez azért van, mert az állatjólétet így mm, egyszerűen figyelmen kívül hagyják, ez a probléma. Az európai közvélemény nem igazán toleráns, hogyha állatoknak fájdalmat, szenvedést okozunk és más országoknak itt még felzárkózási igényük van, hogy úgy mondjam, tehát a jövőben ezzel foglalkozniuk kell. Aztán uh, általában, hogy azonosítani tudjuk-e az állatokat, ez egy általános átfogó kérdés. Vannak uh, uh, szarvasmarha útlevelek, kísérőlevelek, stb. Egyre jobb módszereink vannak a jelöléssel kapcsolatban folyamatosan, csipeket tudunk elhelyez, csipeket tudunk elhelyezni az állatokban, tehát ezek a módszerek javulnak, a DNS-en keresztül is akár lehet azonosítani őket, nem tart túl sokáig, amíg a jövőben az állatokat tényleg olcsón is tudjuk majd kiválóan azonosítani a DNS-en keresztül. Egyelőre ez még drága, de szerintem ez néhány év alatt akár változást is hozhat tehát az állatokat tudjuk-e azonosítani, tehát hogy melyek olyan utódok, amelyek klónozott áll, áll, állatokra származnak, tehát importált petesejtek, importált ondó esetében azonosítani lehet a az utódokat, amikor ezek klónozott állatok. Hogy, ha őszinte feljegyzésekről van szó, nyilvántartásokról, akkor ez lehetővé válik, ahogyan ezt az Európai Unióban is már csináljuk bizonyos állatok jelölésénél de mint David úr elmondta, abszolút azonosítás egy állat esetében, klónozás vonatkozásában, hogy a harmadik, negyedik generációt a klónozás után már nem tudjuk. Tehát ezt csak úgy azonosítani, ez csak úgy működik, hogyha nyilvántartásokat alkalmazunk természetesen, és a, a szülők DNS-ére szükség van. A lehetőség adott, de viszonylag drága pillanatnyilag még egy nagyon kis számú állatról beszélünk, hogyha behozzuk őket, tehát ondolt mennyi, hány, hány petesejtet hoznak be, nem túl nagy szám, ez nagyon kis szám igazából, és szerintem nyomon követhetőek eh, a nyilvántartásokon keresztül, hogy honnan érkezik az onda. Tehát ilyen eh, elvárás van, és hogyha ezt alkalmazni akarjuk, ez nem lehet túl eh, bonyolult, hogyha klónozott állattól hozzuk ezt be de hogyha elutasítjuk ezeket az utódokat Európai Unión belül, akkor máshonnan sem engedélyezhetjük. Tehát, ha tudjuk azonosítani őket, akkor azonosítsuk őket, már ezen oknál fogva is, és szerintem ez a jövőben mégis kezelhető. Köszönöm. Köszönöm szépen ezzel a szakértők első körét le is zárhatjuk. Szerintem köszönöm a szakértők hozzászólását az első panel végén. Moja asszony kap szót még röviden. Csak egy kérdést szeretnék Brum professzor úrnak feltenni. De a program szerint járok el, hogyha ezt inkább előnyben részesítenék. Rövid a kérdés, akkor szerintem lesz rá idő. Nos, egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni, és aztán majd a végkövetkeztetéseket, illetően Zommer kollégával együtt szólalnék fel. Nos, tehát Brum professzorhoz a kérdésem a következő, ami az állatok egészségét illeti. A tanulmányokból kiviláglik, hogy a klónozott állatok esetében a kihordó anyáknál is kihordó anyák is el kell, hogy szenvedjenek egyfajta nagyon nagy mennyiségű hormonkezelést. Ki biztosít arról, hogy ezen hormonok nem kerülnek át a klónozott állatokból származó élelmiszerekbe és ezáltal az emberi szervezetbe, és kibiztosít minket arról, hogy aztán ezen hormonok nem váltanak egyéb módosulásokat a sejtprogramozásban, vagy a bioszintézis szintjén, vagy ezen folyamatok szintjén, amelyek esetében nagyon fontos az egyensúly. Tehát érdekel, hogy ezt illetően vannak-e már tanulmányok. Dziękuję pan poseł Brum. Panie, pan profesor, panie profesorze, Köszönöm szépen, Brun professzor parancsolja. Köszönöm szépen a kérdést. Itt ez elhangzott Bové képviselő esetében a feldolgozás során ez egyébként hatása lehetne az anyák jólétére, a hormonok használata. Igenis az anyákra nézve, anyállatokra nézve negatív hatásokkal járhat. Amit kérdezett ön, az a a, a későbbi generációk, hogyha hormonokat használnak a szaporítás során az anyáknál, és nem látok okot arra, hogy a következő generációkat ez érinteni. Nem gondolom, hogy a hormon használat bármiféle következménnyel járna a későbbi generációkra. Az anyára nézve lenne hatása szerintem, vagy adott esetben a fiatal állatra nézve is, de a későbbi generációknál nem hiszem, nem, nem látok okot arra, hogy egy ilyen jellegű hormonhasználat következményekkel járna. És a génállományra vonatkozó kérdést is szeretném, ha megválaszolná. Akkor röviden az Európai Bizottság képviselője is szót kap még. Egy néhány kérdést hallottam, ami nekünk szólt a bizottságnak. A szakértők részben válaszoltak ezekre, de ennek ellenére azt gondolom, hogy válaszolnom kell. Az első, hogy elhangzott az Európai Bizottság a klónozás híve, hogy igyekszik ezt vinni ez nem igazán így van szerintem. Ténylegesen a helyzet, hogy komoly elvárás volt a parlament részéről, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, és azt gondolom, hogy ami megszületett munkaként, az eleget tesz ennek az elvárásnak, és figyelembe vesszük, igen, és az európai közvélemény pozícióját is. Az európai közvélemény azt várja tőlünk, hogy foglalkozunk a témával. Emlékeztetni szeretnék még arra, hogy amit javaslunk, az a klónozás tilalma, és az élelmiszer, klonozott élelmiszer tilalma. Tehát amit a vita folyt, ahogyan én követtem, az az utódokra vonatkozik, mert az összes többi témában teljesen egyetértünk. A javaslat azt tükrözi, amit itt számosan elmondtak a teremben. Az egyetlen kérdés, hogy úgy mondjam, amelyvel foglalkoznunk kell, mit teszünk az utóddal, mit teszünk a következő generációval. És itt emlékeztetni szeretnék arra, hogy készül egy tanulmány, a második nagyon fontos dolog pedig, hogy nincsen módszerünk arra, tudományos módszerünk arra, hogy megkülönböztessük a tejet, a húst, vagy a tejterméket, a klónozott állattól származó terméket, vagy más terméktől. Az egyetlen módszer, ahogy a szakért elmondta, az egy administratív módszer. Ez azt jelenti, hogy nyilvántartásra van szükség, egy nyomon követhetőséget kell létrehozni, visszakövethetőséget kell létrehozni. Én nem tudom hány generációra lehet ezt megcsinálni, de ezt el kell dönteni Szerintem mérlegelni kell még egy további elemet. Van import, ondó eset, ondót importálunk, illetőleg pepesejtet is, ahol a klónozást engedélyezik. Megkérdezném az európai gazdáktól, hogy miért akarják importálni ezt a sejtet, ezt a petesejtet. Valószínűleg nagyon jó teljesítményű állatokról van szó a genetikai anyag alapján hogyha a klónozott és nem klónozott között különbséget tudnánk tenni, akkor az importot be is tiltanánk, ide tartva azt a genetikai anyagot is, amely nagy teljesítmény, és adott esetben erre szükség lehet Európában. Ezt vegyük figyelembe, amikor ezt a témát felvetjük. Nagyjából egyetértek azzal, a klónozott ondó és petesejt esetében egyszerűbb lehet eh, megoldást találni a nyomon követhetőségre, könnyebb ez itt, mint mondjuk az utódok esetében. És itt beszélnünk kell arról a befolyásról, amit remélem, hogy évvégéig értékelni tudunk még. Köszönöm szépen. Ezzel az első panelt sikeresen lezártuk. Egy két perces késést hoztunk össze egyelőre. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen, folytatjuk a meghallgatást. Itt most további fontos témákról beszélünk, ami és mindenket az ENVI bizottság számára van nagy jelentőség. A következő a tudományos és etikai aspektusokról beszélünk, méghozzá fogyasztóvédelmi szempontból. Zomer asszonynak adok először szót, hogy mutassa be ezt a panelt, vezesse be ezt a panelt, és utána pedig három vendégelőadónkat halljuk. Zomer asszony. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam az első panel, elő, panel előadóit, tényleg nagyon érdekes volt, bár hát régóta foglalkozom ezzel a témával, akkor is újra és újra érdekes ez. A második panel következik. Ez a Környezetvédelmi Szakbizottság feladata a tudományos és etikai aspektusokat, illetve a fogyasztók aspektusait, perspektíváját vizsgáljuk. Örülök, hogy sikerült megnyernünk egy néhány ismert előadót, az EFSA jelen van, a Tudományos Stratégia osztály részéről Robinson úr, illetőleg az Európai Etikai Csoport, képviselő, és jelen van. Már mondtam az elején, az etikai kérdések is nagyon nagy szerepet játszanak nekünk. Utoljára, de nem utolsó sorban pedig az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet, az AIK, BAIK képviselője, hiszen a Környezetvédelmi Szakbizottságban foglalkozunk az élelmiszer biztonsággal is, illetőleg a fogyasztók perspektívájával is. Azt gondolom, hogy minden alapon megvan arra, hogy nagy várakozással tekintsek a meghallgatás második részére is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót Tobin Robinson úrnak, a Tudományos Stratégiai és Koordinációs főosztályvezetője az EFSA-nál, és egy 10 perces prezentációt várunk tőle. Az Európai Bizottság egy tudományos véleményt készített ezen a területen, méghozzá az állategészségügyi és állatjólét összefüggésében 2008-ban, 2009-ben, 2000 ben és 2010-ben dok, és folytatták ezt a munkát, és Robinson úr a felelős ennek a területnek, és vezeti a Tudományos Bizottságot az ENSZASZ részéről. Egyébként az új kockázatokat vizsgálják az élelmiszerláncolatban az utóbbi időben. Robinson úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Kellemes délutánt kívánok! Szeretnék kitérni az EFSA keretében folytatott munkára. Mindenek előtt szeretném felhívni figyelmet, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság milyen szerepet játszik. Ez egy fontos sarokköve a kockázatelemzéseknek az Európai Unión belül ezen a területen. Szorosan együttműködünk egyébként a nemzeti hatóságokkal, és konzultálunk az összes érintettel az élelmiszerlánc területén az EFSA független tudományos értékelést nyújt, és általános megfigyelést végzünk, de vészhelyzetben is reagálunk. Ez egy független európai ügynökség, de az EU költségvetésből finanszírozzák, és ezért aztán függetlenül működhet a bizottságtól, a parlamenttől és más szervezetektől. Az euró az EFSA szerepe ezen a területen az, hogy egy sor kérdést kaptunk az Európai Bizottságtól, tudományos tanácsot kérnek tőlünk, például az élelmiszerbiztonság, az állati jólét és egészségügy területén és környezeti kérdésekben és mint az elnök már elmondta, tudományos tanácssal álltunk az Európai bizottság rendelkezése 2008, 2009, 10 és 12 esetében négyszer, és ez tudományos tanács arra szolgált, hogy a kockázatelemzést javítsuk. Ami a tudományos véleményt illeti, 2008-ban tettük közé, mint már mondtuk, az Európai Bizottság kérte ezt tőlünk, egy ö, nyilvános konzultáció előzte ezt meg, bárki hozzászólhatott a konkrét dokumentumhoz is, ö, ö, 64 különböző érintett fél jelentkezett be, a következtetések arra vezettek, hogy az állatklonozás területén 2008-ban korlátozott volt az adott hozzáférés. Igazából csak sertésnél és szarvasmarhánál találkoztunk elég adattal. Egészségügyi és jóléti témák a fiataláltak esetében merültek fel, és nem voltak jelentős biztonsági aggodalmak a, a hús és a tej esetében 2009-ben újra elvégeztük ezt a feladatot, az Európai Bizottság kérte ezt tőlünk, frissítettük az adatokat, és az érintett állatok, kolonozott állatok egész életét átfogó vizsgálatot végeztünk, és igyekeztünk kiterjeszteni azt a tudást, amit addig szereztünk, és más fajokra is, tehát kecskékre és juhokra is, és 2008-as ismereteinket alá tudtuk támasztani, és nem állapított, az adatok alapján nem tudtuk kiterjeszteni a az ismereteinket 2010 és 2012-ben az Európai Bizottság kérte az adatok frissítését. Ugyanazok voltak a kérdések, amiket már az imént elmondtam. 2010-ben és 2012-ben a jogalkotó egy teljes képet kapott a e területről, az állat, klónozott állatokról és utódaikról, és most megint kértek tőlünk most ilyen adatokat legújabban, és releváns adatokkal kívánjunk hozzájárulni ehhez a vitához, ami is folyik. 2010-12-ben megint csak a korábbi tudományos eredményeket tudtuk alátámasztani, a 2008-2009-eseket. Nos, nézzük meg a részleteket, a következtetések. Az élelmiszer biztonság esetében azt láttuk, ami rendelkezésre áll, az alapján nem látunk különbségeket a termékek szintjén a klónozott állatok, tehát a hús és a tej esetében hasonló ez, mint a hagyományosan tartott állatok esetében. Voltak bizonyos vitaminok, kalcium, víz, és egyéb részek. Tehát itt a kettő között ilyen elemzés alapján nem tudtunk különbséget tenni. Egyébként azt látjuk, hogy más területen sem tudtuk ezt a különbséget megállapítani a klónozott és hagyományosan tartott állatok között. De azt láttuk, hogy hosszú távú toxicitási tudományok nincsenek igazából, nincs motiváció arra, hogy ezeket elvégezzük. Az egészség és a jólét esetében azt látjuk, hogy vannak bizonyos aggályok. Az előző hozzászóló egyébként részletesebben beszélt arról, mint én fogok. Itt két nagy területről volt szó. Mindenek előtt a a halott állatok nagyobb száma, egyébként a fötális a, és az a szülés utáni, vagy a lelés utáni, és a fiatal állatok esetében ezt megalapíthatjuk. Egyébként látjuk azt is, hogy a memesség esetén is eltérés van, tehát nagyobb számú rendellenesség figyelhető meg, és itt bizonyos rendellenességet láttuk meg, epigenik, genetikus rendellenesek alakultak ki, és igazából a nem érintik a későbbi generációkat. A klónozás hatékonyságát tekintve, ezt is hallottuk már a mai napon, vannak, van fejlődés ezen a területen, de nem túl nagy, komoly előrelépés nem látható az általános klónozási esetében, tehát eh, a sikeres klónozás a szarvasos esetében 6-15%, eh, 40-60%-hoz képest, eh, és a sertés esetében 6%-ról beszélhetünk. Itt a sertéseknél az irodalom arra mutat rá, hogy a klónozás sikeres sikerrátája mintegy 6%. Végül pedig a a környezeti kockázatokról is beszélnünk kellett. Az gyakorlatilag a genetikai diverzitás, sokszínűség, vagy a környezetre gyakorolt hatást, fokozott hatást nem tudtuk megállapítani. Tehát a rendelkezésre álló adatok alapján új vagy plusz környezeti kockázatot a klónozás miatt, vagy a klónozás után tenyésztett állatok miatt nem tudtuk megállapítani ilyen információ nem áll rendelkezésre, tehát semmiféle információ nem támasztja alá, hogy ez a fajta kockázat fennáll. Ezzel pedig szeretnék a végére érni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló per Pügdemenes Rosszel az Európai Etikai Csoport képviseletében a kló parancsoljon. The group, the European group. Az európai etikai munkacsoportot 2007-ben kérték föl, hogy alkosson véleményt. A kérdésben az Európai Bizottság elnökétől jött a felkérés az, a kolonizált állatokból származó élelmiszerek tekintetében. Munkánkat, eredményeinket publikáltuk. Van egy nyilvános szöveg. Miután megfeleltünk a kérésnek, csoportunk, munkacsoportunk vezető szakértőivel megpróbált más ágazatok képviselőivel egyeztetni, területekről beszerezni az éppen érvényes aktuális információkat. Közmeghallgatás is volt. Több mint 300 vélemény futott be hozzánk. Egy kerekasztalt is rendeztünk. A különböző érdekcsoportokat meghívtuk és ütköztettük az ellen érveket és érveket, és végül pedig megpróbáltunk ezek alapján egy összegzést írni, és ez alapján tanácsot adni az Európai Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy szerintünk, illetve által, által meghívottak szerint mik a fő problémák, amelyekkel foglalkozni kell. Azokat a morális, etikai megfontolásokat gyűjtöttük tehát össze, amelyeket ők adtak. Négy csoportban osztottuk őket. Az egyik csoport a klónozott állatokra, a másik a utódjaikra vonatkozó kérdéseket gyűjtötte össze, és ahogy most is hallottuk többektől, vannak itt az emberi felhasználása foglalkoztat az állatjogok kapcsán a klónozott állatoknak, és valakit pedig elsősorban az állat egészségügy, az állatok jóléte. És az emberi hatásokkal is külön foglalkoztunk, az emberi egészségre ártalmas, potenciálisan ártalmas hatásokkal az élelmiszerekben élelmiszerbiztonsági szempontból tehát. És felmerült az a, az a kérdés is, hogy tulajdonképpen itt az emberi erőforrásokkal is visszaélünk, mert ha, ha az állatoknál elfogadjuk a klónozást filozófia értelemben, akkor semmi sem állítja meg a folyamatot, és az emberek klónozása is fel fog merülni a környezeti hatásokat is próbáltuk elemezni. Itt főleg a genetikai sokféleség csökkenése a fő aggodalomra okot adó szempont, a fajok számának csökkenése, a biobiztonság, a környezeti fenntarthatóság, szennyezések, kórokozók fellépése esetén és a szaporodó képessége ezen fajoknak, illetve szaporulatának képességei. És végül pedig a társadalmi hatásokkal is foglalkoztunk, azokkal az objektív vagy szubjektív társadalmi megfontolásokkal, amelyeket a fogyasztók vagy általában a polgárok megfogalmaznak. Igazságügyi szempontból is vizsgáltuk a kérdést, hogy milyen jogok sérülnek esetleg, szellemi tulajdonjogok, egyéni jogok, csoportos jogok, állatjogok. És a mezőgazdaság fenntarthatósága is egy szempontrendszer volt. Amint látják, nagyon sok szempontú ö, módon lehet lebontani az állatklónozás problémáját, és ezért gondoltuk azt, hogy prioritásokat kell megjelölni. Szerintünk az állatok egészsége, az élelmiszerek biztonsága, a diverzitás megőrzése és a közvélemény kezelése fogalmazottak meg, mint politikai prioritások. Ez csak egy prioritálási lehetőség. A szellemi tulajdonjoggal is lehet foglalkozni, de ez csak szűk kört érint. A legtöbb technológiát ö, ö, levédették. korlátozottak a sikerei a kolonozásnak, de vannak sikerek, de ezek a jogok mind levédettek, tehát ez inkább marginális probléma. Tehát az élelmiszer egészségügy, mint kiemelt probléma, jött elénk, és éppen ezért most a Food and Drug Administration-től az USA-ban részletes válaszokat várunk kérdéseinkre, és és az EFSA véleményére is várunk, hogy, és meg fogjuk majd vizsgálni, hogy az amerikai és az európai egymásnak megfelelő hatóságok jelentései miben egyeznek és miben különböznek, hogy a klónozott állatok utódai bekerülhetnek-e az élelmiszerláncba, milyen körülmények között az élelmiszerpiacra. Eddig minden jelentés azt állítja, hogy jelenleg ilyen fenyegetés nincs, hogy klónozott állatokat vásárolnánk a piacon. Mi el kell, hogy fogadjuk ezt, de az is biztos, hogy állategészségügyi fenntartásainkra nem tudnak megválaszolni a jelent, jelentéseket írók mert Európában teljesen más elvárások fogalmazódnak meg, mint másütt, mint az amerikai kontinenseken például, és ezek a felvetések tehát továbbra is megválaszthatlanok. Ami a biológiai, genetikai sokféleséget illeti, ez is aggodalomra ad okot. Egyértelmű, hogy ha tenyészállatokat klónokkal váltanak ki, akkor a sokféleség csökkenni fog. A klónozás extrém módon csökkenti a sokféleséget, hiszen ugyanazt adja tovább, ami már megvolt egyszer. Elhangzott a példa, ugye, hogy egy tenyészbikának 500 ezer leszármazottja is lehet és ez súlyosan hathat a genetikai sokféleségre. Tehát ez egy jogos és érzékeny felvetés, a diverzitás szempontjából baj van a klónozással. Ugyanakkor egyes esetekben a klónozás kihalás előtt álló fajok megmentésére is alkalmas, de ez marginális ahhoz a hatáshoz képest, amit a diverzitás csökkenésével okoz. Tehát megfontoltunk minden szempontot, és ezzel együtt állítjuk ezt. Ezért a bizottságot kérjük azt, hogy az Euróbarométerrel közösen, ez már 2008-ban megtörtént ez a felkérés, végezzen statisztikai kutatást, hogy amit mi állítunk, az mennyiben érvényes, és a következtetésünk az, hogy az állategészségügyi szempontból és a diversifikációs szempontból a klónozás súlyos gond. Itt minden az arányokon múlik. Vannak előnyei a klónozásnak, de jelenleg a károk, a negatív hatások az állategészségügyi élelmiszerbiztons, állategészségügyi és géndiverzitási szempontból súlyosabb. Tudatában vagyunk annak, hogy, hogy a szimkézés pedig egy eh, technikai nehézség, tehát gyakorlati probléma, gyakorlatilag lekövethetetlen a klónozott állatok eh, sorsa, illetve hát a leszármazottak sorsa. Ez nem olyan, mint a, a tej, amely egy konkrét állatból származik, és csak egy állatig kell visszavezetni annak az eredetét. Márpedig hát lehet, hogy genetikai eljárásokkal, de ezek nagyon drágák, lehet, hogy ki lehet mutatni majd, hogy egy állat klónnak a leszármazottja vagy sem, de egyelőre ezek a technológiák túl drágák ahhoz, hogy hétköznapi módon használhatók legyenek. Uh, will... Köszönöm szépen, most pedig szót adok Kamil Perin asszonynak a BEUK szakági vezetője, itt az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezetet képviseli, és ezért a fogyasztók perspektívájából beszél. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ma már hallottuk, hogy különböző aspektusokról beszélünk a klónozásnál. A következő 10 percben az európai fogyasztók szempontjairól szeretnék beszélni. Az első részt, első diát át is ugrom, hogy időt takarítsak meg, és rögtön belemegyek az európaiak hozzáállását vizsgálandó a klónozással kapcsolatban. Az előző hozzászóló beszélt hogy 2008 és 2010-ben készült az első két tanulmány ezen a területen. Egyébként a fogyasztók jó részt elutasítják a klónozott állatokat. Mindenek előtt az élelmiszerellátásban 84%-a hosszú távú hatások miatt aggódik, 67%-ük teljesen elfogadhatlannak tartja 2010-ben a a élelmiszerben ezt, aztán kettőharmad pedig azt állítja, hogy etikai okoknál fogva utasítja el a klónozást, 69% pedig azt mondja, hogy megfelelően jelölni kell az üzletekben az ilyen terméket. Sokan azt mondják, hogy ez technológiai averzió, de egyébként az Egyesült Államokban is vannak hasonló tendenciák. Az Egyesült Államokban azt látják, hogy az amerikai 53% nem valószínű, hogy mm, húst, tejet vagy tojást vesz ilyen termékekből, és 89%-uk adott esetben elvárná, hogy ezt jelölni kéne az Egyesült Államok, mit nem tesznek, 69%-uk pedig etikai fenntartásokkal rendelkezik, 46%-uk pedig nem támogatja az etikai okoknál fogva az ilyen termékeket. Mennyire terjedt ezzel az egész világon a klónozás? Az az Egyesült Államokban a jelölést nem kívánják alkalmazni 2020 előtt, és kereskedelmi célokra nem klónoznak, de egyébként Kanadában, Új-Zélandban, Ausztráliában, Csillében és máshol is alkalmazzák a klónozást. Tudjuk, mindenek előtt szarvasmarha területen alkalmazzák, de sokkal kevésbé a sertés területen Egyesült Államokban, de Kínában és Új-Zélandban is van rá példa. Végül pedig el kell mondani, a kecskék és jók esetében most kezdek az Egyesült Államokban egyelőre nagyon kis számban a, folyó, a, a nyomon követhetőségben rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy Kanada nem szabályozza ezt a területet, mert a klonozott állatok élelmiszereit új élelmiszernek tekinti, és éppen ez az idevágó értékelést kell alkalmazni a piacra dobás előtt kell tehát értékelni ezeket a termékeket. Ausztrália és önkéntes alapon ellenőriz azt úgy általában elmondhatjuk, hogy a harmadik államok nem tesznek különbséget a klónozott és nem klónozott állatok között, de vannak kivételek. Új-Zéland esetében kötelezően előri az azonosítást és a regisztrációt a klónozások esetében, és adott már csak azért is, hogy külföldi piacok ilyen irányú igényének eleget tudjon tenni, és vannak magánkezdeményezések Kanadában, Egyesült Államokban és Brazíliában, ami a nyomon követhetőséget illeti az aparítóanyagoknál. Itt az Egyesül, az EU-ban belül valamennyi ondóra és embrióra nézve mm, egyéni azonosítást írunk elő, tehát képesnek, de mm, és most a magánterület szektorban megállapodásra törekszünk, és lehetővé kívánjuk tenni azt, hogy az importból kizárjuk ezeket a termékeket az azonosítás alapján. Az élő állatokra is alkalmazni kívánjuk ezeket a egyéni nyomokövethetőséget, a juhok és kecskék esetében, szorososák és sertések esetében is, csak úgy, mint máshol és az egyéni nyomon követhetőséget elvárják egyébként, kivéve az Egyesült Államokat. A következő táblázatban pontosan nem látom. Itt a nyomon követhetőség az Egyesült Államokban készült, tehát ott van egy megfelelő program, Henszán úr készítette ezt, aki fogyasztóvédelmi ügyvéd. Az Egyesült Államokban és ez azt mutatja, hogy az Egyesült Államokban a tenyésztők figyelemmel kísérik ezt a területet. Sajnos az Európai Bizottság javaslata 2013-ban ezt nem tükrözte, az Egyesült itt új élelmiszer státuszt kívánnak adni ezeknek a területnek, ezért külön nem alkalmaznak szabályokat a klónozott állatokra vonatkozóan, amikor az értékesítésről van szó. Bár a fogyasztók a klónozást nem igen fogadják el az Egyesült Királyságban, címlapokra került, amikor rájöttek, hogy Hát klónozott utódok telje került a piacra. Ez nem teljesen illegális önmagában, de azért akkor is meglepő volt a fogyasztók számára, és senki se tudta elmondani igazából, hogy mennyire terjedt el az utódoktól származott élelmiszer. Reálisnak kell lennünk. Itt láthatjuk bal oldalon lent ezt a karikatúrát mindenhol megvannak a klónozott állatok, és igenis klónozott állatok utódait fogyasztjuk az élelmiszerben, ez jelen van, igencsak elterjedt módon. A sikerrát egyenlőre meglehetősen alacsony, és igazából nagyon nehéz ezt szabályozni. Az Európai Bizottságtól azt gondoljuk, azt várjuk, hogy lépéseket tegyen, mert eddig elszalasztották a lehetőséget Szerintünk álszent viselkedés, hogyha megtiltsuk a klónozott állatok élelmiszerét, miközben azt is tudjuk, hogy felhasználjuk őket szaporításra. Élelmiszert nem lehet csinálni, de szaporítani lehet ezeket az állatokat. Most pedig azt is látjuk, hogy vannak bizonyos kereskedelmi aspektusok, amiket el kéne fogadni most nem kívánok részletekbe vele menni, az Európai Bizottság hatásvizsgálata tartalmaz idevágó megállapításokat. Az, az EU piaca szabályozásra szorul ezen a területen. Nyomon kell követni ezeket a termékeket, az importált anyagokat, de elméletileg ez bekerülhet ide. Támogattuk azt a javaslatot, hogy betiltsuk a klónozott állatokat, az EU piacán, de igazából nem azt nem értjük, hogy, hogy a szaporító anyagoknál miért nem lehet ilyen határozottan fellépni. Meg kell érteni, hogy van bizonyos agályok az EU kereskedelmi partnerek körében ezzel kapcsolatban, és nyilván ez befolyásolja az Európai Bizottság javaslatát is. Itt eh, egy eh, Egyesült Államok közleményét eh, Brazília, Argentina és Új-Zéland is csatlakozott a közleményhez. Ez világosát tette, hogy az EU az EU-ban folyó vitát szorosan figyelemmel kísérik, és igyekeznének, és, és elvárják, hogy csak tudományos hivatkozások alapján szigorítsanak ezen a területen. Vonatkozik az a TTIP-re is, tehát az új szabadkereskedelmi megállapodásra és az Egyesült Államokkal, ahol ezt figyelembe kell menni. Végül pedig összefoglalnám, itt a fogyasztókat képesek tenni arra, hogy felismerjék, hogy klónozott állat termékéről van szó, illetve az utódcsad, és be kell tiltani a klónozott állatokat, az abból készült élelmiszereket, ez szerintünk az Európai Bizottság javaslatában már szerepel, és ezt támogatjuk is. Amivel nem vagyunk elégedettek, az a nyomon követhetőség az ondó és az embrió esetében, és az élő utódok esetében is. Itt megfelelő jelölésre lenne szükség, idevágó jelölésre szükség van a tanácsnak és a parlamentnek itt végre egyet kéne értenie, és már három éve volt rá lehetőség, azt, hiszük, azt gondoljuk, hogy ezt a lehetőséget elszalasztották, és úgy gondoljuk, hogy ehhez alkalmazkodni kell. Azonnal be kell vezetni a jelölést a friss esetében. Ami még nagyon fontos, hogy az EU stratégiai partnerek által gyakorolt nyomás ne akadályozza meg az Európai Uniót abban, hogy a polgárok elvárásainak megfelelő szabályozást hogyanak a tanácsjogi szolgálatá részéről kiszivárgott egy ilyen tervezet, és igenis igyekeztek a VTO sztendereket megvédeni. Úgy gondolják, hogy ez elegendő, és az általános tarifa megállapodás előírásaihoz kell alkalmazkodni. Úgy, gondolják, úgy gondoljuk, hogy a TTIP lehetőségét kínál a jövőben arra, hogy az EU elfogadjon megfelelő szabályokat, a, amely a fogyasztókat védi. És az e, egy megfelelő technológiára van szükség, amit be kell látni, de az tárgyalófél, az Egyesült Államok igenis másfajta szabályokat alkalmaz, A megfelelő állás foglalást is hoztak létre, egyébként hasonló elvárások jelentkeznek ott is a fogyasztók részéről. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathattam a fogyasztók véleményét a meghallgatás során. Köszönöm. Thank you very much, and now we can start our debate. Köszönöm szépen, megkezdjük a vitát. Líza úr kap először szólt. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, köszönetet mondok az előadóknak. Három pontot vetnék fel röviden, ahogyan itt elhangzott a második részben. Az első a kereskedelmi partnerekkel kapcsolatos érvezt meg tudom erősíteni a bizottságülésekről származó információk kapcsán, ahol a két javaslat felmerült, Borg biztos úr egy ambiciózus javaslattal állt a bizottsági ülés elé, és a bizottságon belül más biztosok akadályozták őt abban, hogy ezt előadja, azzal az érvel, hogy ez az USA-hoz fűződő kereskedelmi kapcsolatainkat, illetve a TTIP-et veszélyeztetné. Nos, én a TTIP-et támogatom ugyan, de azt már többször elmondtam, hogy nehéz az embereknek ki fejteni, hogy már egyáltalán nem javaslunk jogszabályokat, mert esetleg ezek nem tetszenek majd az amerikaiaknak. Azt hiszem, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Először azt kell ki agyalnunk, hogy mit is akarunk, és utána kell majd tárgyalnunk az adott ügyekről. Sajnos ez így történt, és annál fontosabb, hogy a parlament ezt ilyen formában ne fogadja el, hanem javítson ezen a javaslaton. A második dolog a címkézéssel kapcsolatos nehézségek ugye Elismerem, hogy ez nem egy egyszerű ügy, de én a doktori munkámat is erről a területről írtam, az in vitro diagnosztika területéhez is kapcsolódik ez a géndiagnosztika alkalmazását illetően, amikor felvetődik a kérdés, hogy a klónozott állatok utódaiból származó húst hogyan kell címkézni, akkor egy tesztet lehet-e létrehozni, és akkor az volt a válasz, hogy néhány hónap időt adjanak, és akkor megoldjuk ezt a kérdést. Tehát ez egy lehetséges megoldás. Itt az élelmiszer szó ugye már magában foglalja az élet szót, tehát hogy mindennek van ö, állománya, és ö, mivel van ilyen állomány, ezért ö, nyomon lehet követni, hogy honnan származik az adott ö, élelmiszer. Kevi kevés, néhány ezer tenyésztett állat van a világon, itt egy fél millió ö, utódról is lehet szó ezen klónozott társadalatok esetében, hogyha pedig reproduktív anyagot vásárolunk, valahol tehát szaporító anyagot vagy embriókat magas árért, mert azt állítja az eladó, hogy nagyon jó genetikai anyaga van az adott terméknek, tehát valamilyen remek tenyészbikától származik, és mi nem tudjuk, hogy ez klónozott-e, vagy honnan származik ez az anyag, Nos, ez normál emberi értelemmel nem felfogható, tehát hogyha én ezért pénzt fizetek, hogy gén állományt kapjak, akkor kell, hogy legyen lehetőség arra, hogy valóban meggyőződjem arról, hogy ez egy valóban jó tegyészbikától származik, vagy egy átlagos állattól. Ezt egyszerűen senkinek nem lehet bemesélni, hogy ezt nem lehetne ellenőrizni. Egy kis jó akarattal ez megoldható, egy erős politikai szándékra van szükség részünkről, és az európai fogyasztók érdekeit védve ezt valóban meg lehet oldani. De szerintem az én tudományos hátteremmel kijelenthettem, hogy ezt senki nem állíthatja, hogy ez nem lehetséges ennek a nyomon követése. Tehát például a húskészítmények nem csupán a marha hús, hanem a szárnyas vagy sertéshús esetében szintén az eredetet ismertetni kell. Ott sincs tesz, hanem egész egyszerűen információra van szükség. És hasonlóképpen az állatok genetikai eredetéről is kell tudnunk kapni információt. Tehát itt a kérdés az, hogy fontos -e ez számunkra, vagy sem, a parlament számára is fontos ez. Aztán az Európai Etikai Csoportnak szeretnék köszönetet mondani, hogy az etikai dimenziót is belefoglalta be a kérdéskörbe. Nem szabad erről sem elfeledkeznünk a vita során, hogy minél jobb, minél tökéletesebb az állatok klónozása. Ez a technika sajnos az emberekre is átvihető lesz. Nos, egy fontos érv, nagyon sok tudós ö, állítja, hogy az emberek klónzása egyáltalán nem vetődik fel, ezt egyáltalán nem akarjuk, hiszen ez nagyon kárral járna. A klónozott állatok szenvednek, gyakran ö, fellépnek náluk betegségek, és ugyanezt történne a klónozott emberek esetében is. Nos, az emlősöknél, a haszonállatoknál, hogyha tökéletesíteni óhajtjuk a klónozást, hogy esetleg már ne legyenek ilyenfajta problémák, akkor ö, valamennyi tudós ö, azt mondhatja, hogy most már ez remekül működik az állatok esetében, és akkor talán az embernél is működhet mellékhatások nélkül, és a klónozás, az emberi klónozás elleni egy fontos érvezettel eltűnne. Noha az alapjog karta alapján is mi elvi okokból ellenezzük ezt a módszert, hogy ne legyen lehetséges soha az emberek klónozása. Tehát, hogyha a tudósok azt mondják, hogy az, az állatok szenvedése ö, csökken, ez egy veszélyes vita lehet, mivel egyre többen azt mondhatják esetleg, hogy ö, akkor az emberek esetében is ö, meg lehet próbálni ezt a technikát, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk a e tekintetben. And now, uh, Miss Müller. Most Müller asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr, nekem is vannak kérdéseim az EFSA-hoz. Vannak-e becslések azt illetően, hogy mennyi importált élelmiszert hoznak be, amely klónozásból származik, és jelenleg hogyan biztosítják, hogy az USA-ból importált élelmiszereknél nem tulajdonképpen engedélyköteles termékekről van ez szó. Van-e utalás arra, hogy ö, a ö, klónozott állatokból származó utódok is érintve vannak e tekintetben. Nos, én nem vagyok biztos benne, hogy Anize úr ön említi, hogyha például egy adott bikának van is spermája, és ez egy ö, ö, klónozott állat esetében teljesen azonos, akkor a génállománynak is teljesen azonosnak kell lennie. Nos, nem tudom, hogy lehet-e itt különbséget tenni, és szívesen kapnék erre a kérdésemre választ a tudósoktól. Nos tehát, hogyha az adott állat immunrendszere gyengébb, akkor az milyen következményekkel jár élelmiszerbiztonságunkra, hiszen egyes esetekben ezek az anyagok már az élelmiszerekben is jelen vannak. Júzó asszony következik. Köszönöm. Egy megjegyzésem lenne és egy kérdésem, amelyel uh, Puig Domenek úrhoz fordulnék. Ön szólt az állatok jólétéről, itt az etikai kérdések vetődnek fel, hogy ha nemet akarunk mondani a klónozásra, akkor ez egy évként használható gondolatmenet. Aztán ön beszélt az élelmiszerbiztonság kérdéséről, az EFSA azt elítja, hogy nincsenek problémák, ugyanis a klónozott állatból nyert hús, illetve tej, vagy az ilyenfajta állatok utódaiból nyert hús, illetve tej semmiféle problémát nem vet ö, fel a hagyományosan tenyésztett állatok húsához, tejhez képest. Ö, Nos, ön utalt itt a sokféleséggel kapcsolatos érvekre is. Én nem értek ezzel egyet, ugyanis amikor egy állatot klónoznak, akkor itt nem génmódosulás következik be. Tehát nem olyan a helyzet, mint a szaporító eset, anyag esetében. A klónozás esetében egyetlen példány jön létre, tehát ugyanaz a génára megy minden állat esetében. A mezőgazdaságban a legjobb nyugat választják ki a szaporításra, a legjobb kivételes példányokat, amelyeket klónoznak, és ezek örökítőanyagát használják. Például Spanyolországban egy fantasztikus békát klónoztak, és valószínűleg ennek utódai valamilyen formában bekerülhettek az élelmiszerláncba is. Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos problémák itt valójában nem lépnek fel, az állatjóléttel kapcsolatos vagy etikai jellegű problémák vetődhetnek fel. Legyünk őszinték, és mondjuk kinyíltan, hogy miért nem akarjuk a klónozást, használjuk helyes érveket, nem pedig az élelmiszerbiztonsághoz kötődőket. Ilére asszony. Köszönöm. Konkrét kérdéseim lennének Ajúzó asszonyától említetteket folytatva. Nem értem, hogy önök közül valaki utilt itt a genetikai sokféleség probléma körére, én ezt nem értem, hogy ezt miért vetették fel, ki tudják ezt fejteni. értek a Júzó asszony kommentárjával ezzel kapcsolatosan. A mezőgazdaságban nagyon elterjedt ez a gyakorlat, és nem értem, hogy hogyan ronthatná ez a helyzetet az állattenyésztés szintjén, illetve a sokféleséggel kapcsolatosan. Aztán Peren asszonyhoz intézem a következő kérdést. Tekintettel arra, hogy nagyon mérhatóan elemezte ezt a kérdést, ön szerint amikor közvélemény foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor a lakosság tudja egyáltalán, hogy mit jelent a klónozás? Egyesek talán génmódosításra gondolnak, noha nem ez a helyzet a klónozással kapcsolatosan. Etikai szempontból rosszul hangzó kom- koncepcióról van szó. Egyesek nem is tudják, hogy miről van itt szó valójában. Gyakran nem vagyunk szakértők, nem értünk az adott témához, tehát nehéz a különböző koncepciók között különbséget tenni. Gyakran a marketing is próbálhat egyes koncepciók mellett vagy ellen érvelni, tehát itt például a GMO-król szólva, vagy a klónozásról szólva, azt fejtik ki, hogy ez rendkívül rossz az egészségre nézve, noha itt igazából etikai szempontok vetődnek fel. A fogyasztók önök szerint tudnak-e a klónozás, illetve a GMO-k között különbséget tenni? Érdekelne, hogy ön mit gondol erről. És még egy kérdést tennék fel. Végezetül, előbb nem említettem, most szeretném ezt felvetni. A kutatás fejlődést jelent. A kutatás maga a fejlődés. Előrelépést, előrehaladást jelent. Soha nem fogok a kutatás ellenében felszólalni. Persze minden egyes esetet külön kell megvizsgálnunk, Azonban, amikor Spanyolországban az autonóm közösségben, ahol élek, a az őssejtekkel kapcsolatos kutatásokat végeztek, amely ugye javíthatja az emberek életminőségét. Nagyon sokan ellenezték ezt, felszólaltak ellene, amikor zajlott ez a kutatás. Az ősejtekkel kapcsolatos kutatás nagyon fontos volt most szeretném összefüggésbe helyezni ezzel a problematikával. Tehát amikor specifikus koncepciók vetődnek fel, akkor a közvélemény az adott koncepció ellen vagy mellett foglal állást. Az őssejtekkel kapcsolatos kutatás mindenképpen előre viendő hosszú távon. Nos, talán nem működik itt a párhuzam a klónozással, de én a kutatást soha nem fogom ellenezni, bizonyos feltételek betartása mellett. Azt hiszem, hogy ebben az esetben megvannak az adott feltételek. Ami az állatok jólétét illeti, mindenképpen vannak észszerű fenntartások vagy kétségek a klónozás kapcsán. Ismétlem, hogy megértem az etikai jellegű problémát is, aminek alapvető jelentősége lehet nagyon sok ember számára. Akár ami az emberi fogyasztásos szent élelmiszerláncba való bekerülést illeti, akár az, amit Liza úr említett, tehát hogyha az állatokkal kapcsolatos klónozás tökéletesedik, akár az emberek klónozása is felvetődhet. Tehát értem én az etikai jellegű problémákat, illetve az állatok jólétéhez kapcsolódó problémákat. Ez alapvető jelentőségű kérdés, amit mindenképpen figyelembe kell vennünk a rendelet kialakítása során. Az irányelv mindenképpen előirányozhatja itt a tilalmat, Tehát egyes szempontokat erősebben fel kell vetni, de azt hiszem, hogy a kiinduló pont nem rossz. Köszönöm. Danke, Herr Köszönöm, elnök úr. Valamennyi előttem szólónak köszönöm a nagyon informatív felszólalásokat, amelyek azért egy irányba hatnak szerintem, de azért elmondanám a következőt. Társadalmunkban Egyre többet rákérdeznek az ember-állat viszonyra Németországban, Svájcban, Amerikában is persze, máshol is, de Európában különlegesen. És ezért nem csodálkozhatunk, hogyha azt halljuk, hogy a fogyasztók 66%-a elutasítja erkölcsi etikai okokból a klónozott állatok húsának fogyasztását. Elmondanám, hogy az utóbbi 100-150 év során az állat eltárgyiasult, egy ipari termékké vált. A jövőben mit lehet még az állatokkal csinálni? Hogyan lehet őket jobban tárgyiasítani, megalázni? Ez az új viszony ö, ö, abba az irányba mutat, hogy az ember azt játsza, hogy ő itt az Isten, és létrehoz állatokat. Lehet azt mondani, hogy szükség van tudományos ö, haladásra. De mire vezetett a tudományos haladás? Einstein miután látta, hogy a bomba, amelynek megépítéséhez ő is hozzájárult Hiroshima-ban, akkor megbánta, amit tett nem tudjuk, hogy a klóntechnika nem vezete hasonló katasztrófához. Tehát szerintem mi az európai fogyasztó mellett ki kell, hogy álljunk, és Amerikával szembe kell, hogy szálljunk. Egyék meg az amerikaiak, amit csinálnak, és mi pedig maradjunk európaiak, és ragaszkodjunk etikai elveinkhez, meggyőződésünkhöz. Köszönöm. Most Be Bogovics úr kap szót, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekesek voltak a mai előadások számunkra képviselőknek. Érthetőbbé tették ezt a nagyon összetett kérdést. Én támogatom azokat, akik úgy gondolják, hogy az etikai szempontokat kell szem előtt tartani, mert ha a genetikailag módosított eh, élelmiszereket, illetve hát élőlényeket eleve kétségbe vonjuk, akkor még sokkal inkább így kell tennünk a klónok esetében. Az európai termelők gyakran és eh, szívesen elmondják, hogy ők nem látják nagy hasznát a eh, klónozott állatoknak, úgyhogy én azokkal értek egyet, akik etikai megfontolások alapján óvatosságra intenek. Mert a mai világot nem is annyira a technológiák, hanem a technológiák mögött megbúvó etikai dilemmák foglalkoztatják és veszélyeztetik. Emlékszem, hogy itt az Európai Parlamentben már sokszor beszéltünk ezekről a témákról, és még egyszer elmondom, hogy azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy mielőtt a TTIP tárgyalások ezen része eljön, nagyon világos európai álláspontot kell megfogalmazni, főleg és különösen a transatlanti vonatkozásban. Győzzönnek az érvek, az elvek és az értékek. Köszönöm szépen, nem látok több jelentkezést. Akkor most megadom a szót három szakértőnknek a megszokott sorrendben, ahogy előbb is szóltak. Parancsolja Robinson úr. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> so Köszönöm szépen. Vegyük először a kereskedelem témáját, a kereskedelmi partnerek, a nyomon követhetőség, az etika. Ezek olyan témák, amelyek az Európai Biztonsági Hatóság hatáskörén kívül lesznek. Most nem kívánok külön ezekre kitérni, ezt inkább rábízom a többi előadóra, ami pedig a becsléseket illeti a klónozott élelmiszer mennyiségre tekintve az Egyesült Államokból. Nincsenek ilyen számaink, meg kell, hogy mondjam, be kell látni, hogy ez nem tudok, ezzel nem tudok szolgálni napja, a mai napon. És a és tehát a klónozott állatok, illetve az utódok gyengesége. Mi láttunk irodalmat az utódok vonatkozásában, hasonló élettartamból indulhatunk ki, a, a, az azt követő szaporító potenciál is meg is hasonló, tehát nem látunk itt lényeges különbséget. Utolsó pedig, ami a genet a genetikai sokszínűséget illeti, itt a hat, azon hatásokról beszélünk, amit a klónozott állatok a környezetre gyakorolnak. Ez egy lényeges dolog, és nem önmagukra nézve. És a környezetre gyakorolt, az ottani sokszínűséget gyakorolt hatást azt nem látjuk. Tehát nem látunk itt különbséget a nem klónozott állatokhoz képest. Köszönöm. az kérdéseket spanyol képviselők adtak, ezért spanyol kívánok válaszolni néhány kérdésre. Sí. Nos tehát, ami az élelmiszerbiztonság kérdését illeti, talán amit mondtam, abból az világlott ki, hogy ez a kérdés az etikai csoport aggodalmára adna okot, de nem így van. Különböző résztvevők kifejezték ezen aggodalmukat, de az én véleményem szerint az EFSA jelentése jelentése, illetve az EFDA jelentései elegendőek ahhoz, hogy megnyugtassanak minket, illetve garantálják, hogy nincsenek problémák az élelmiszerbiztonság vonatkozásában. Ami a klónozott állatok utódait illeti, hogyha összevetjük, ezen állatokból származott termékeket azon termékekkel, amelyek nem klónozott állatokból származnak. Minden esetre a nem klónozott állatok esetében is vannak kockázatok. Itt csak egy hipotetikus jellegű kockázatról van szó, erről vitáztunk is a csoportunkon belül. Úgy véljük, hogy a kidolgozott jelentések, illetve a mi kidolgozandó jelentésünk megnyugtatóak, és megoldják ezt a kérdést. Remélhetőleg most tisztáztam ezt, talán nem fogalmaztam elég világosan az imént. Nos, tehát, hogyha az általános állatállományal vetjük össze a klónozott állatokat, akkor persze itt a sokféleség csökkenéséről van szó. Ha úgy véljük, hogy csak kevés egyed van, vagy lesz a gén állományunk képezi a génelemegy alapját, akkor ez a jövőben egy problémát jelenthet. Hiszen nem arról van szó, hogy például egy bikának fél millió utódja lesz, hanem millió és millió. És az mindenféleképpen hosszú távon a genetikai sokféleség csökkenéséhez vezet. És szerintem ez igenis, hogy egy érv a klónozás kapcsán az a bika, amelyről ön beszélt, amelyet klónoztak. Aztán mégiscsak az derült ki, hogy mégsem olyan kiváló képességekkel bír ez az állat, és akkor ez megmutatta, hogy a klónozás révén mégsem lehet ezeket a kiemelkedő teljesítményeket tovább örökíteni. Hiszen itt olyan epigenetikus jellemzőkről van szó, ahogyan ön is említette, amelyeket nem lehet a klónozás révén továbbadni, vagy tovább örökíteni. Nos, visszatérek még arra, amit ön említett. Persze egy kutatá- kutatónak nem lehet azt mondani, hogy nem támogatjuk a kutatást, de néha vannak kereskedelmi jellegű opciók is, amelyeket szintén figyelembe kell venni. Tehát, hogyha ezt a kérdést az állat tenyésztés szemszögéből vizsgáljuk, akkor ez bizonyosan egy marginális jelentőségű probléma. Tehát itt mindenképpen az arányosság szempontjait kell figyelembe vennünk, hiszen itt egy marginális jellegű kérdésről van szó, amely kevés állatot érint. Ahogyan a gazdálkodók is elmondták ezt, hiszen végül is a gazdálkodók döntenek arról, hogy mit is vigyenek át a gyakorlatba ezen kutatásokból. Persze a klónozásnak lehetnek más érdekes alkalmazásai, és ezekkel érdemes foglalkozni. Thank you very much. Uh, regard... Köszönöm szépen. A klónozott uh, Egyesült Államokból érkező élelmiszer um, mit jelent, nem látjuk, azt nincsen bizonyítékünk arra, hogy itt bármiféle veszély jelentkezne, vagy konkrét probléma azonosíthat. Éppen azt tudjuk, hogy az Egyesült Államokban voltak tervek arra, hogy piacra dobnak bizonyos terméket, de ez önkéntességi alapú kívánják korlátozni csak, és nem gondoljuk, hogy a klónozott állatokból készült élelmiszer bejutna az európai piacra az Egyesült Államokból. Ami a klónozott élelmiszer eh, percepcióját illeti, különbséget kell tenni a klónozás és a GMO között, a genetikai módosított termék között. A legtöbb ember meg tudja különböztetni, de azért volt bizonyos zavar adott esetben a két kifejezés alkalmazása kapcsán de a klónozáshoz való hozzáállásunkat ez nem feltétlenül befolyásolja. Itt etikai megközelítést alkalmazunk. Sokan úgy gondolják, hogy etikai okai vannak annak, hogy nem tudják elfogadni ez ilyen jellegű élelmiszert. Sokan attól tartanak, hogy ez ez emberi klónozáshoz ez az állati klónozás, és és az állatokat csupán nyersanyagnak tekintik a klónozás révén hogyha ezt megnézzük, hogyha klónozásról beszélünk, akkor a fogyasztók a félelmeit is figyelembe kell venni, például, hogy mi kerül be az élelmiszerláncba. Vegyük például a bizonyos fajok fennmaradását, itt egészen más kérdések is felvetődnek. Szükség van-e ilyen jellegű élelmiszerre, és a legtöbb fogyasztó nem kéri ezt. Jó is. Köszönöm. A Európai Bizottság kap szót, hogy reagáljon. it's rather again comment. Megint csak kommentáról van inkább. Számomra ez a meghallgatás igen hasznos forrása a probléma definíciónak, hogy úgy mondjam néhány kérdésre nyilván választ kaptunk, már egy néhányra azért szeretnék még én is kitérni. Mindenek előtt megemlítették többen, hogy lehetővé kellene tenni, hogy legyen módszer arra, hogy megállapítsuk az adott állatra, hogy klónozata vagy ne, hogyha és konkrét állatra vonatkozóan a genetikai anyag alapján Hát mire van lehetőség? Persze van lehetőség, amini, amire nincs lehetőség, hogy az eredetit és a másolatot megkülönböztessük, tehát ezek genetikailag ugyanazok. Tehát, hogyha egy sperma egy ondó érkezik, akkor azt nem tudjuk, hogy az eredetitől vagy a klótól származik. Nem tudjuk azt mondani, hogy melyik egyéntől érkezik valami. Tehát ez tudományos tény szerintem, és erről beszéltem már korábban is. Objektív módot annak a megállapítására nem ismerünk, hogy a klónt és az eredetit megkülönböztessük. A második pont, hogyha a genetikai sokszínűségről beszélünk, ez valóban azt látjuk, mert ez, hogy ez csökkenti ezt a sokszínűséget, de az is világos, hogyha ugyanezt a kérdést feltesszük az intenzív gazdálkodás kapcsán, akkor azt kell, hogy mondjuk, az intenzív gazdálkodás csökkenti a genetikai sokszínűséget. A definíciója ezt jelenti, ugye szelektáljuk a, ezeket a fajokat, hogy a legjobb eredményeket tudjuk elérni. Tehát ilyen értelemben a diverzitás csökkent a kérdésem most az, hogy akkor most leállítjuk az intenzív gazdálkodást, minden bizonyal ezt nem akarjuk. Éppen ezért az arányosságot kell látnunk. Mit jelent itt a, a klónozás, mennyiben járul ez hozzá, ez szerintem nagyon kicsit. A harmadik kommentárom pedig egy ismételt érvre vezet vissza, ahogy azt mondják, hogy a klónozás témáját nem vizsgáljuk eléggé, mert az amerikaiak vagy bárki más ezt kérné tőlünk. Ezt most itt kijelentem, ez nem így van. El kell fogadnunk, hogy a klónozás egy tudományos eredmény, amely e, az Európába is eljött, és itt is ismert, és annak ellenére, hogy a közvélemény ezt nem támogatja, vannak sokan, akik azt mondják, hogy nagy potenciálja van még Európában is ennek a technológiának. Ez most lehet tudós, vagy a gyakorlatban dolgozó, és hogyha ezt nem szabályozzuk, nem tesszük világosan a szabályokat, akkor akkor nem tudunk tovább lépni. Ezt nem az amerikaiakért tesszük, hanem az európaiakért. Ezt világosá kívánom tenni. Megoldást kell találni. Az európaiak érdekében kell a megoldást megtalálni. És nem azért van, mert az óceán túloldaláról bárki ezt kérni tőlünk, és a saját céljaink érdekében kell ezt megoldani. Európai ügyez. ez. Végül pedig nagyon örültem annak, hogy láthattam kikristályosodik, hogy van problémánk az állati jóléttel, hogy etikai aggájaink vannak, és igazából az élelmiszerbiztonsággal nincs problémánk, ezért van két javaslat, nem csak egy, hogy igyekszünk megfelelő jogalapot találni arra, hogy a témával foglalkozzunk az állati jólét, a meglévő cikkekből kiindulva tudjuk szabályozni az etikai megfontolások, már problematikusak a jogalap vonatkozásában, ezért ez egy külön téma. És szerintem a jövőben a folyamat során ezt kell alaposan megvizsgálnunk, hogy az etikai aggályokat hogyan tudjuk kezelni. Ez egy eleme a dolognak, de Európai Bizottságként csak a meglévő jogból tudunk kiindulni, és vannak szabályaink, ezekből kell kiindulni, és el kell, hogy mondjam, én teljesen megértem, hogy vannak etikai aggályok, ezek messzire mennek, sokat hallottunk erről ma. Például itt nem csak a termelésről van szó, termékek előállításáról a mezőgazdaságban, hanem többről de, és ezt világosá kell tennünk, ilyen alapon kell a jogalapot ki megállapítani. Én ezért örültem a vitának, és folytatni is kell lesz, még. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig újra megadom a szót az előadóknak, hogy egy záró megjegyzéssel érjünk a mai vita végére. Mói asszony. Grazie. Gentili colleghi. Köszönöm, tisztelt kollégák, ahogyan már alkalma volt elmondani a kezdő beszédemben itt a meghallgatás során. Nos, az EFSZ elemzését illetően erős aggodalmaim vannak a klónozást illetően. Nos, az EFSZ nagyon rövid idő alatt készítette el ezeket az elemzéseket, tanulmányokat. Én úgy vélem, hogy az európai polgárok egészsége nagyobb figyelmet érdemel nem akarom azt gondolni, hogy a fogyasztókat úgy akarják kezelni, mint a kísérleti nyulakat. Nem tudjuk, hogy milyen hatásokkal bír majd 10 vagy 20 év múlva az állandó hús, illetve tejfogyasztás olyan termékek esetében, amelyek klónozott állatokból származnak. Az EFSA tanulmányai maximum 15 hónapos, 14 hónapos időtartamra vonatkoztak, és kísérleti állatokra Nos, mindez azt jelenti, hogy hosszú távon a lakosság egészségeivel kapcsolatos, egészségével kapcsolatos problémák vetődhetnek fel, amelyeket a közegészségügynek kell majd megoldania, és egyesek időközben pedig tak. Nos, szeretném még egyszer felvetni az állatok jólétevét, mint problémát. Hogyha Európa érzőlényeknek tekinti az állatokat, akkor azt hiszem, hogy meg kell akadályoznunk azt, hogy az állatokat szenvedéseknek vessük alá. Ez egy nem tárgyalható értékkel, hogy legyen, amelynek vezetnie kell minket ezen jogszabály kialakítása során. Európa mindig a termékei minőségével tűnt ki, nem pedig mennyiségével, annak érdekében, hogy versenyképesek legyünk, nem ö, nagy mennyiségű termékre van szükség, hiszen ez hatalmas áldozatokkal járna a fogyasztók egészségére és az állatok egészségére jólétele nézve. Aztán a termékek nézőpontjából hogyan tudjuk a tudatos választást garantálni a fogyasztók számára, hogyha még a tudományos biztonság is ennyire törékeny a klónozás vonatkozásában. Tudjuk például, hogy a klónozott állatok rengeteg hormonkezelést kapnak, amit viszont nem tudunk, az az, hogy ennek hatásai, ezen hormonkezelés hatásai hogyan vivődnek át az emberi lényekre hosszú távon. Csak néhány példa. Klónozott állatok számos tüdő problémát mutattak fel, szív, légzés, keringési problémát, immunitárius problémákat. Nos, eseknek lehetnek következményei genetikai szinten is, akár az emberre is. És még van egy kritikus dolog az élelmiszerek nyomon követhetőséget illetően. igen, és hogy tudnunk kell, hogy mi van a tányérunkon, ki garantálja, hogy ezen klónozott állatokból származó termékeket nem használják használják az élelmiszerláncban. Nos, itt bizonyosan nem a kutatást kell kétségbe vonnunk, hiszen különbséget kell tennünk a tudományos célú klónozás között, illetve az élelmiszer, illetve állattenyésztés céljaira klónozott állatok között. Tudományos bizonyosságra van szükségünk. A globalizált világban nem engedhetjük meg, hogy hibákat követünk el, amelyeket aztán nehéz lesz korrigálni a jövőben. Ez nagy felelősséget jelent valamennyünk számára, hiszen uh, felelősei vannak ennek a kérdéskörnek. Köszönöm. Madame Som, rapporteur for the Committee. Köszönjük szépen. És valamennyi előadónak is, amit elmondtak, de a kollégák hozzászólásai is nagyon fontosak voltak, kérdéseik is részleteket tisztáztak valamennyiünk számára. Számomra a meghallgatás tanulsága az, hogy a klónozás sem a, a mezőgazdák nem akarják, a tenyésztők nem e, szorulnak rá, a fogyasztók nem kívánják, és a klónozott állatokból e, esetleg készülő élelmiszerekre nincs igény, de állítólag ugye erre vonatkozóan hosszú távú felmérések nincsenek. Az állatvédelmi szempontok, a nagy halandóság, a deformációkkal való születés, a vemhesség alatti komplikációk mind-mind ellene szólnak állatvédelmi szempontból. Nagyon drága a dolog, és a hozama alacsony, és a klónozás, mint módszer, amely ugyan létezik 14-16 éve, nem javult a klónozási technológia. Nem sikerült javítani a kutatás ellenére a klónozás kapcsán felmerülő negatívumokat. És ez azt mutatja, hogy a kilátásaink negatívak. Egy új klónozási módszerre a közeljövőben nem számíthatunk, sőt, ha lenne is ilyen, nem oldaná meg a problémák többségét. Nagyon kevés klónozott állatot vonnának be a tenyésztésbe, így egy-egy klónozott állatnak nagyon sok utódja lenne, és így lekövethetetlen lenne, hogy egy adott állat klónozott állat utódja vagy sem. Ez felborítja a hagyományos állattenyésztési logikákat, és ha személyesen még hozzáfűzhetek valamit, a hús esetében, ahol sokat vitatkoztunk a visszakövethetőségről, ez most még tovább bonyolodna, és jelenleg nincsenek olyan labor, labortechnológiák, amelyekkel utólag kimutatható egy állatról, hogy egy klónozott állat utódja-e vagy sem. Tehát minden technológia is kudarcot val. Számom ezek a tanulságok a mai meghallgatásból. Aztán ott van még az, hogy ez a fajta szaporítási módszer esetleg az emberre is kiterjesztetik, és egyre elterjedtebbé válik. Ezzel az aggodalommal én is azonosulok, mert eddig minden állat- és növénytermesztésben kipróbált módszert megpróbáltak az emberre is alkalmazni, és noha jelenleg tilos az emberklónozás, nem szabad megnyitni előtte a kaput a jövőben sem. És mint ahogy látjuk, ezek a technológiák nem sokat javultak az utóbbi évtizedek, évtizedben, ezért ö, ö, nem érdemes azzal sem foglalkozni, hogy mondjuk pet állatokat, kedvelésből tartott állatokat is, amikor azok már nagyon öregek, akkor leklónozzanak, hogy a nagyinak legyen, megmaradjon kvázi a kutyája. Ez túl sok gazdasági, egészségügyi problémát vet föl, és ami pedig az élelmiszer ellátást illeti, itt pedig különösen nagyok a fenntartásaink, mindig is azok voltak. Mi ugye egy új parlament vagyunk, eddig az elődeink reagáltak a kérdésre, nekünk is meg kell szólalnunk. Én úgy érzem, hogy elődeink igazat mondtak, ezek az etikai megfontolások, aggodalmak, aggályok jogosak, és az állati eredetű élelmiszeripari termékek tekintetében az eddigi szigorúságot kell fenntartani. Az egyik felszólaló azt mondta, hogy, hogy a kolonizás tulajdonképpen nem is annyira fontos, mert ez egyelőre egy marginális technológia, hát ha pedig az, akkor mi indokolja ezt a sok-sok negatívumot, mind keresztül húzni, figyelmen kívül hagyni, csak azért, hogy egy marginális technológiának nagyobb teret adjunk. Ha ez a parlament a klónozás előtt megnyitja a kaput, akkor is nagyon szigorú jogi szabályozás mellett szabadna csak ezt megtenni, majd valamikor egyszer talán és nagy dilemma van abban is, hogyha mi nem is állítunk elő klónokat, mi van az importálható klónokkal. Eddig mindig felléptünk ellenük, én hangsúlyozni szeretném, hogy minél jobban, minél gyorsabban meghozzuk az európai szabályokat mindezen tevékenységek korlátozására, annál jobb mindannyiunknak. Az Európai Unió szintjén most már itt az ideje, hogy megoldást találjunk erre a dilemmára. Nincs -e túl sok idő erre, de nincs is túl sok időre szükség, hogyha a többség, mint ahogy hallom, végül is ugyanazt vallja. Kíváncsi vagyok, hogy hogy alakul tovább a dosszié sorsa. Thank you. I... Köszönöm szépen. Köszönöm a szakértőknek, az Európai Biztosnak, az Európai Bizottságnak, a lett elnökség állandó képviseletének, a képviselőknek, akik részt vettek a vitán. Nagyon érdekes vita volt és egy nagyon érzékeny témáról folytattuk vitát. Köszönöm szépen Szikerszki kollégámnak is az igen sikeres megszervezését és az együttműködést. A, azt hiszem, hogy ez az együttműködésünk során az első lépés, és biztos vagyok abban, hogy ez a jövőben is gyümölcsöző legyen Az NV bizottság holnap kilenckor találkozik újra hogy ebben a teremben, míg az Agri Bizottság eh, kilenckor találkozik eh, az 5G3-as teremben. Ezzel belekezdjük az ülést, de Szikerszki úrnak is megadom a szót röviden, hogy lezárja a mai napot. Elnézést. Elnézést de szeretném meghívni valamennyüket, akik nyomon követték ezt a meghallgatást egy másik eseményre. A logisztika növekedés eleményeként az Európai Unióban 18.30-kor lesz ez az esemény, ahol a COPA, COGECA és más szervezetek is jelen lesznek, tehát most átadom ezt az üzenetet, meghívom ezen a kollégákat.